Uh, good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Én azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát, ugyanis a fontos emberek már itt vannak. Reszle asszony sajnos még nem érkezett, meg egy kicsit később csatlakozik hozzánk, és addig én leszek majd a levezető elnök. Tehát mindenkit szeretnék üdvözölni, külön a biztost itt az ülésen. A 12-es napi rendi ponttal folytatjuk. A szembevőszék képviselőjének előadását. Itala urat, Ville Itala urat hallgatjuk meg. Még mielőtt az ellenőrzési eredményekre rátérnék, szeretnék néhány szót szólni erről a fejezetről. A fő, főigazgatóságok, amelyek a külső fellépési költségvetést végrehajtják, a DigiDevCo, a DECO, és a külpolitikai eszközért felelő szolgálat. A fő pénzügyi eszközök a fejlesztési együttműködési eszköz, az európai szomszédsági eszköz, valamint az előcsatlakozási eszköz. Tehát, ami az eredményeket illeti, a becsült hiba határa fejezetnél 2,1 tehát a kétszázalékos küszöbérték felett van valamivel. A 160 tranzakcióból, amelyet ellenőriztünk, 24-nél volt számszerűsíthető hiba, 5 esetben pedig ebből a 24-ből a bizottságnak elegendő információja volt ahhoz, hogy megelőzze, feltárja és kijavítsa ezeket a hibákat, de ezt az információt nem használták fel. A hibaráta esetében a 37% Ezeknál a hiányzó dokumentáció volt a probléma. Ebben, ezekben az esetekben a kedvezményezett nem tudta igazolni egy vagy több költségtételt. A leggyakoribb hiba 26%-nál a támogathatóságot nem tudták igazolni az adott szerződés vonatkozásában a DJ-nél esetében az beazonosított gyengeségek a előcsatlakozási eszköz közvetlen irányítása esetében különösen három kedvezményezett ország ellenőrző hatóságánál Albánia, Törökország és Szerbia esetében tártunk fel problémákat, illetve gyengeségeket. Voltak fontos hiányosságok szervezeti módszerek tekintetében, mint például a megfelelő felügyelet hiánya a személyzettervezésben, toborzásban és képzésben, ugyanakkor az albán és a szerb ellenőrző hatóságok igyekeztek ezeket a problémákat kijavítani. Ennek ellenére a török ellenőrző hatóság rendszerében komoly hibák voltak, amelyek a megbízhatóságot még mindig kockáztathatják. 2016-ban a DG-nél a második maradványhiba ráta vizsgálatot elvégezte. A célnak megfelelőnek ítéltük ezt, de bár még voltak problémák. Az ellenőrök még mindig túl nagy ítélkezési szabadsággal rendelkeznek a hibarányokat illetően. Nem sikerült azonban a maradvány hibarát a tanulmányt megfelelően érvényesíteni az ellenőrzési szerepvállalás keretében. Az ellenőrzést ráadásul nem a nemzetközi szabványoknak megfelelően végezték el az ellenőrzésnél korábbi egyéb ellenőrök által végzett ellenőrzésekre tá- lehetett támaszkodni, ezért az ellenőrzési eljárásokat nem kellett megismételni. A tanulmányt eh, leginkább dokumentációs vizsgálaton vizsgálat alapján végezték el. Ami pedig a költségvetési támogatást illeti, illetve a multidonor projektet, a költségvetési támogatásnál azt ellenőriztük, hogy a bizottság teljesítette a kifizetési feltételeket, és megvizsgált, illetve ellenőrzött több támogathatósági kritériumot, ami a szabálytalanságokat illeti, megvizsgáltuk, hogy milyen támogatást fizetünk ki az országoknak, illetve a pénzügyi igazgatás terén nemzeti szinten olyan problémák, mint a korrupció nevezessenek hibához. Ezen kívül a bizottság jelentős rugalmasságot tanúsított annak eldöntése területén, hogy az általános támogathatósági feltételeknek megfelelnek-e. A multidonor projektek esetében a bizottság úgy tekinti, hogy azt vizsgálja, hogy az uniós támogathatósági szabályokat teljesítik-e a támogatható kiadások benyújtása esetében mielőtt a donorok ehhez az elvhez fordultak volna, felmerült annak a kockázata, hogy a teljes kiadások nem, tám- nem tartalmaznak minden donor esetében elegendő támogatható kiadást. 2016-ban nem találtunk semmiféle hibát a költségvetési támogatásban vagy a multidonor projektekben az említett megközelítésnek köszönhetően, ha a költségvetési támogatások és multidonor műveleteket kizárjuk a mintából, akkor a hibaráta 2,8% a becsült hibaráta. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Köszönöm szépen, Itele úr, hogy a megállapításairól tájékoztatott, most pedig akkor Mimika biztost kérném meg, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőnek, Feller úrnak, hogy a nyolcas fejezetet e, bemutatta a külső fellépéseinkkel kapcsolatos szemvevőszéki jelentésből. Mivel ilyen környezetben működünk, örömmel mondhatom, hogy a hibaráta alacsonyabb, mint tavaly. Most már csupán a 2%-os küszöbérték felett van, hiszen 2,1%, 2015-ben pedig 2,8% volt. A hibaráta az elmúlt négy évben végig 3% alatt volt. Ezen kívül pedig a maradvány hibaráta, amelyet mi számítottunk ki, szintén évről évre csökkentett, 3,63% volt 2012-ben, most pedig 1,67% 2016-ra vonatkozóan. A maradvány hibaráta tanulmány fontos eszköze annak, hogy ellenőrizzük a teljesítményünket. Nagyon elégedett vagyok ezekkel a javult eredményekkel, Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy folytatnunk kell az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy ezeket a javulásokat megerősítsük. Nagyon alaposan megvizsgáltuk a számvevőszék eredményeit, illetve a saját maradványhibarát a tanulmányaink eredményeit. Két fenntartásunk van. Az első fenntartásunk az afrikai béke eszközzel kapcsolatos, majd az európai fejlesztési alappal kapcsolatban ezt el fogom mondani. Annak ellenére, hogy a maradvány a százalék, alatt volt. Úgy döntöttünk, hogy egy nagyon körültekintő megközelítéssel egy külön differenciált fenntartást nyújtunk be bizonyos irányítási módozatoknál, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nagyobb a kockázat, mint más módozatoknál ez a fenntartás pedig alapul szolgálhat az összpontosított intézkedéseknek, hogy a fennmaradó gyengeségeket kezeljük, például a közvetett és közvetlen irányítási támogatásoknál közvetett irányítási műveleteknél, nemzetközi szervezetekkel, illetve programbecslések partnerországokkal. Ki kell emelnem, hogy bizonyos intézkedéseket muszáj alkalmazni, hogy az ellenőrzési rendszereinket javítsuk, ez pedig nem kérdőjelezi meg a nyújtott megbízhatóságot a szembevőszék megállapításai, illetve saját tanulmányaink is arra vonatkoznak, azt vizsgálták, hogy jól tesszük -e a dolgunkat. Azonban azt is fel kell tennünk, hogy a megfelelő dolgot tesszük-e. A 2015-ben létrehozott eredménykeretünk mérföldkő volt, egy inkább eredmény alapú kultúra irányába 2016 óta. Egyértelmű hivatkozások történtek az eredményekre. Az Európai Unió külső intézkedéseinek finanszírozására szolgáló eszközök végrehajtására vonatkozó éves jelentésben, és ez kiemelt lépés volt abban a kötelezettségvállalásomban, hogy az uniós adófizetőknek eredményeket nyújtsunk. A külső intézkedés irányítási jelentések, amelyeket a delegáció vezetők nyújtottak be, nagyon fontos irányítási és átlátható elszámoltathatósági eszköz. Ezek a jelentések biztosítékot nyújtanak a megalapozott pénzügyi irányítással kapcsolatban, illetve kiemelik azokat a teljesítménybeli problémákat, amelyek az egyes műveletek eh, szintjén előfordulhatnak. 2016-ban nagyon jó kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat sikerült elérnünk. 21 eh, a 24 mutatóból 21 indikátor a meghatározott célkitűzésnek megfelelt, 2015-ben ez még csak 20 volt. Ezért a szolgálataim erről tovább vitáznak önökkel novemberben. Tisztelt képviselők, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy emlékeztessek a tágabb kontextusra. Hadd kezdjem először is a migrációs kihívással. Tavaly a migrációs a mobilitás terén előrelépéseket értünk el. Az Európai Migrációs Agenda, az Európai Vészhelyzeti Támogatási Alap Afrika számára, illetve az új partnerségi keretrendszer a migrációs együttműködésben 2016-ban alapvető fontosságú volt, hogy a Valettában vállalt kötelezettségeinket teljesítsük. Ezek jó példái annak, hogy a jól kezelt migrációs munkafejlesztéseket elősegítheti, ugyanakkor viszont meg kell birkoznunk az irreguláris migráció kiváltókaival. Nagyon sok ember számára a migráció az egyetlen szegénységből kivezető út. Ezért a feladatunk az, hogy tisztességes munkahelyeket és növekedést teremtsünk ott, ahol arra szükség van. Az európai beruházási terv remélhetőleg központi szerepet játszik ezekben az erőfeszítésekben. Az új fejle- európai fejlesztési konszenzus erősebbé teszi az EU-t, hogy szembenézzen a kihívásokkal, és hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez és az szegénység felszámolásához. A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés elősegítése kiemelt célunk. Ha a fenntartható fejlődésbe befektetünk, befektetünk saját biztonságunkba és jólétünkbe. Tudjuk, hogy a valódi tényleges békével és biztonsággal hogyha ez nem valósul meg, akkor a fejlesztési céljainkat nem tudjuk elérni. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Uniós eszközök a törékeny helyzeteket kezeljék. Nagyon világosan akarok fogalmazni, nem fogunk a békére és a biztonságra a fejlesztési céljaink kárára költeni, de nagyon fontos, hogy ezek adják a legjobb lehetőséget arra, hogy elérjük ezeket a célokat. Végül, de nem utolsó sorban mindig azt állítottam, hogy a nők és a leánygyermekek helyzetének megerősítése az egyik legfontosabb eszköze a fejlesztésnek. Idén az úgynevezett gender cselekvési tervünk azt mutatja, hogy a megközelítésben, a gondolkodásmódban kell változásokat elérnünk, ugyanakkor ez szilárd alapot biztosíthat intézkedéseink számára az elkövetkező évekre vonatkozóan. Tavaly például egy úttörő félmilliárd eurós Spotlight kezdeményezést fogadtunk el az ENSZ-el együtt, illetve a New Yorki közgyűléssel együtt, hogy ki, megszüntessük, felszámoljuk a nők és lányok elleni erőszakot. Tisztelt képviselők, mindent megteszünk azért, hogy a továbbiakban is javítsuk a jólétet és a jól létet világszerte. Az önök segítségével ezt eh, még jobban végezhetjük ezt a munkát. Köszönöm a gyümölcsöző együttműködést. Eh, Köszönöm szépen a biztos úrnak. Most esetleg Celler úrnak megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm megint csak a számvevőszéknek a jelentést a mentesítése kapcsolatban, és uh, köszönöm Mimica biztos úrnak is, és a munkatársainak, hogy rendelkezésünkre álltak a mai napon. A számvevőszék az ülés elején már beszámolt a vizsgálatok eredményéről, Hán biztos úr területéről is. Ezen a területen a meghallgatás már lezajlott. A szomszédsági segélyek és a bővítési eszközökre nem is fogok itt koncentrálni, hanem Mimica úr hatáskörét érintem majd. Hán úr területét, illetően még írásban azért beadunk kérdéseket, és szeretném, ha tudnák, hogy a számbevészék ezen a területen kritikai megjegyzéseket tett. Általában véve a hiba kvóták csökkentését illetően üdvözöljük a pozitív trendet. A költségvetés ezeknek hibamentesnek kellene lennie, de hát ez azért még nem így van. És a támogatott országok egy részében akasztó, nagyságú a, a korrupció és a csalás. A számvevőszéknek nagyon hálásak vagyunk, hogy követik a hibarátát, és így realista képet szolgáltatnak. A rendszerek, a súlyok ellenőrzések rendszere nagyon fontos, enélkül nem tudjuk elfogadni az eredményeket. A bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a jövőben visszaélések ne történhessenek? 2016 1,6-1,7%-os hibakvóta, az a materiális küszöb alatt marad, és 8 milliós csökkenést jelent. Azokon a területeken, ahol a főigazgatóság úgy gondolja, hogy nagyon kockázatos területek, hogy néz ki ez a hibakvóta, azt figyelnünk kell rá, mert elég sok ilyen terület van még. Mindig beszélünk arról, hogy az IMR-okkal hogyan bánunk. Én úgy gondolom, hogy a 67.3-as alpontja szerint a bizottság kötelesre, hogy nyilvánossá tegye ezek számát. Én tegnap próbáltam a külszolgálatnak ezzel kapcsolatos dokumentumait átnézni, hát úgy kezelik őket, mint valami szuper titkos dokumentumokat, egy zárt szobában lehet ezeket elolvasni, kérni kell az embernek, ki kell kérni, és aztán leül az ember mellé egy alkalmazott, aki egész idő alatt, amikor az ember a dokumentumokat olvasa, ott ül és figyeli az ember munkáját, nem tudom, hogy ez lenne a helyes eljárás ezen a területen. Úgyhogy itt valaminek változnia kell. Ezek a, jelentős, ezek a jelentések a megbízhatóságnak alapelemei az auditálásokhoz, elengedhetetlenek az átláthatósághoz hogyan lehet ö, ö, nyilatkozatot arra adni, hogy valakinek mik az érdekeltségei, ö, miközben az ehhez kapcsolódó dokumentumok bizalmasak. Aztán ö, igazából történt ugyan előrelépés ezen a területen is, de azért nem elég. Aztán amit nagyon aggasztónak tartok, az a belső audit az IMR-okkal kapcsolatban. Tegnap már beszéltünk a belső auditokról. A 306-os oldalon azt állapítják meg, hogy a teljesítmény korlátozott, és nehéz megállapítani, hogy a kitűzött célokat elértük, vagy sem. Hát, hogyha nem, akkor fölvetődik a kérdés, hogy mire való a dokumentum. Biztos úr, mit tett az önszolgálat annak érdekében, hogy megoldják ezt a helyzetet? Én igazából csak szúrópróba szerűen próbálkozom, amikor beleolvasok ezekbe a dokumentumokba, és úgy tűnik nekem, hogy az EU delegációk dokumentumai nagyon eltérnek egymástól. Vannak olyan jelentések, amik nagyon részletesek, a háttérinformációkat is feltüntetik, más delegációknál nagyon elnagyolt a dokumentum. De mindegyikből kiderül, hogy a nemi esélyegyenlőség problematikája mindenhol felmerül a nők szerepét erősítenünk kell. Több Afrikára és Ázsiára vonatkozó jelentésben olvastam, hogy nem túl sikeresek ezen a területen, mert a kormányok, akik együttműködnek az EU-val ezen a területen, megtagadják ezen a téren az előrelépést. Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, hogyan oldhatjuk meg ezt a problémát annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Mi történik akkor, ha a kormányjal nem értünk szót, akkor más útot kell találni arra, hogy a nők esélyegyenlőségét biztosíthassuk. Teljesítmény. A fő igazgatóság, a fejlesztés, hibaráta és egyéb alapterületeket jelölt ki mutatóknak. Én úgy gondolom, hogy ez nem mutat egy valós képet. Miért van az, hogy a főigazgatóság a migrációt illetően nem tüntetett fölmutatót. Aztán a vagyonkezelői alapokat illetően az ön szolgálata nagyon büszke az Afrikára vonatkozó eh, vagyonkezelői alapokra, ez szerepel a 78. oldalon, és az szerepel a dokumentumban, hogy egyre inkább nő az ehhez csatlakozó összegeknek a nagysága. De ehhez kötődnének azért átláthatósági követelmények is, amiben másoknak is van beleszólása, nem csak az ön főigazgatóságának. A parlament hogyan tájékozhat, tájékozódhatna az ilyen vagyon kezelői alapokról, hiszen a belső auditban, vagy az OLAF munka dokumentumaiban nem igazán tudunk utána nézni a részleteknek, ha nem, akkor miért mondja azt, hogy pozitívak a mutatók? Tavaly született egy javaslat arra, hogy legyen egy fenntarthatósági alap. A bizottság hogy támogatja ezt a jelenlegi költségvetésből. Aztán az, amerikai, az afrikai béke fenntartási mechanizmust illetően szeretnénk tudni arról, hogy pontosan hogyan néz ki az Afrikai Unióval jelenleg az együttműködési forma, hiszen mi finanszírozzuk több mint 90%-ban ezt a mechanizmust, úgyhogy nagyon érdekelne minket, hogy a célokat hogyan érik el ezekből a mechanizmusokból, ha elérik. Aztán van egy keretprogram, amit a Világbankkal alkudott ki Georgieva asszony, az uniós költségvetésből, hogy néz ki ez a 7%-os küszöböt meghaladják-e a 124 eszik negyedik alpontja szerint. Biztos úr, ön mit gondol arról, hogy a Világbank térítést kap az Uniótól olyan tevékenységekért, amik egyébként a tevékenységi körébe tartoznának amúgy is. Aztán nem tudom, tudja-e, hogy a beruházási bankban állandóan bónuszokat kifizetéseket kapnak az emberek. Erről mit gondol? Továbbra, továbbá a BQ vagyonkezelői alapot, illetve a kolumbiai alapot illetően mit tud nekünk elmondani. A BQ alapról tegnap tárgyaltunk egyébként, van egy jelentésünk erről, úgyhogy ebben majd a részletekre is kitérünk. Aztán állandóan visszatérő pont, hogy ahol az unió segélyeket nyújt, ott láthatóak szeretnénk lenni. Nagyon sok partnerrel együtt működünk. A kérdés az, hogy ott, ahol fődonorok vagyunk, akkor hogyan garantáljuk-e azt, hogy akiket finanszírozunk, azok kidomborítsák a tevékenységükben azt, hogy az EU segítségével el az eredményeket, mert amikor helyben tettünk látogatásokat, akkor nem igazán láttuk ezt, például Törökországban, Libanonban, Szíriában és Irakban, amikor humanitárius projekteket néztünk meg, akkor az emberek gyakran nem is tudják, hogy az EU-tól kapnak segítséget, mindig csak az ENSZ neve hangzik el. Ez ö, nem helyes, hiszen nagy részben EU-s finanszírozásokról beszélünk. Aztán szeretném még egy kérést átadni önfelé, hogy a, az élelem és mezőgazdasági szervezet tevékenységét illetően. Az EU finanszírozza ezt nagy részben. Ez volt a 12-es pontunk. Ezt úgy kell értenünk, hogy az EU finanszírozza egyedül ennek a tevékenységet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon sok kérdést intéztek a bizottságnak tehát vása, mindannyian bárki válaszolhat önök közül, és aztán utána a képviselők következnek. Nagyon szépen, tisztes, tisztelt elnök úr, és Zeller úr, és képviselő urak, és a jelentéstevő. Valóban, amikor megvizsgatjuk a teljesítményt, és az európai Unió külső szolgálati eszközeit és a fejlesztési együttműködési eszközöket, akkor már a kezdetektől fogva a megfelelő környezetbe kell elhelyezni ezt, hiszen erre mindannyian rámutattunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a hibáknak az általános szintje csökken egyik évről a másikra. Tehát bármi is legyen az, amit javítani kell, az sokkal kisebb, mint a, az egész finanszírozási portfólió tárca a fejlesztési projektek számára. Ilyen környezetben egyetértek önökkel, hogy vannak olyan témák, eszközök, és eh, amelyekkel együtt kell dolgoznunk azért, hogy a megfelelő hatást elérjük, és megfelelően használjuk ezeket az eszközöket, azért, hogy tovább tudjuk elérni ezt az alacsony hibaszámot és lényegi hibát az összes programban. Lényegességi hibát. Nos, az EAMR, a külső irányítási jelentés, ez egy jó számviteli eszköz a bizottság, az Európai Bizottság számára, és ezért nagyon örülök annak, hogy nagyon nagy figyelmet fordítottunk erre az eszközre, nem csak a jelenlegi mentesítési eljárás során, tehát a 2016-os évre, hanem ez már több év óta a rajta van a közös programunkban, programunkon. Minden évben van egy tevékenységi jelentése a DFK főigazgatóságnak, amelyet továbbítanak az Európai Parlamentnek. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni az EMR-rel kapcsolatban. Először is a, az egész elmásznak az adatait tulajdonképpen bizalmasan kezeljük, hiszen eh, eh, ahogy ön is említette, zárt ajtók mögött történnek ezeknek a megtár- történik ezeknek a megyek tárgyalása. Ezt azzal a feltételezéssel tesszük, hogy ezek a mutatók és adatok lényegesek, és ezért kell őket bizalmasan kezelni. Ugyanakkor eh, talán emlékeznek rá, és igazolnak engem a parlamenti tapasztalatok alapján, hogy amikor a képviselők rámutatnak olyan ö, eh, folyamatokra, amelyeket átláthatóbbá kellene tenni, akkor ez egy kicsit több időt vett igénybe az Európai Bizottságnál, hogy ezt lehetővé tegye, de végül általában megváltoztattuk az eljárásokat, és valóban láthatóvá tettük őket. És én szeretnék továbbra is együttműködni ezzel kapcsolatban, azért, hogy az EAMAS is jelen, ennek a fontos eszköznek a jelentőségét tükrözze egy-két évvel ezelőtt már beszéltünk egy témáról, ez pedig ennek az eszköznek a jellege. Nem arról van szó, hogy azonosítani kell azokat a projekteket, amelyek már eleve kárhozatra vannak ítélve, hanem a problémákat kell jelezni, a késlekedés okait, azokat a kérdéseket, amelyeket a végrehajtás során kell megoldani. Nyilvánvalóan vannak vörös vonalak, tehát olyan jelzésrendszerek, ahol a projekt egy bizonyos pontján jelezni kell ezeket, de ez azért nem azt jelenti még, hogy ez egy kudarcra ítélt projekt. Tehát nagyon fontos az elmasszal úgy az elmaszt úgy kezelni, mint egy komoly eszköz, amely amely jelzi, hogy a projekteknek az egész kimenetelét veszélyezteti valami. A vagyonkezelői alapműveletekkel kapcsolatban valóban az Európai Unió az utóbbi évek során a az Európai Bizottság a négy, tehát az Európai Bizottság maga négy vagyonkezelői alapot indított el, amelyek további eszközök a a hagyományos fejlesztési, együttműködési eszközök mellett a külső tevékenységeinkben. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapok fel, legfőbb felhasználása akkor kezdődött, amikor elemeztük azt, hogy melyek a leghatékonyabb eszközök a migráció alapokainak. Ez elsősorban 2016-ot és 2015-öt jelenti. És ezeket az okokat a fejlesztési eszközökkel kell ö, ö, megoldani ezeket a problémákat. Ugyanakkor több finanszírozásra és gyorsabb finanszírozásra van szükség, azért, hogy a projekteknek az élettartamát lerövidítsük. Azt mondtuk, hogy a vagyon alaprendelet és eszközök tudnak igazából hozzájárulni a célzottabb, gyorsabb műve, működéshez amely eh, könnyebben eléri a, a munkahelyek teremtését, a növekedést, ugyanakkor megoldaná eh, a válság és a válság utáni helyzetek problémáinak egy részét. A vagyonkezelői alapok részei ennek a parlamenti e, átvizsgálási e, folyamatnak. De hogyha megnézzük a vagyonkezelő alapoknak a felépítését, az Európai Parlament tulajdonképpen már a születésénél, a tervezésénél is ott volt a e, vagyonkezelő alapnak, különböző ajánlásokat és állásfoglalásokat fogalmaztak meg a különböző illetékes bizottságokban minden évben a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban megvitattak ezeket a kérdéseket, és a többi illetékes bizottságban is. Tulajdonképpen egy havi jelentést is készít a Költségvetési Főigazgatóság ezeknek a szakbizottságoknak a költségvetés végrehajtására, ami a vagyonkezelő alapokat illeti. Tehát valóban próbáljuk megadni az összes tájékoztatást, amely a vagy kezelői alapok működésével kapcsolatos. Az a fogalom, eh, hogy az vagyonkezelői alapoknak az eh, elindítása a, a fejlesztési együttműködési eszközt tulajdonképpen széttördeli, ez egy olyan érv, amelyet a következő több éves pénzügyi keret kialakítása során meg kellene vizsgálni. Szerintem ezeket az eszközöket észszerűsíteni kell a következő MFF-ben, és együtt kell megvizsgálnunk a vagyonkezelői alapok működésének a szerepét és a működését. És mivel ez a jövőbeli cselekvéseinknek is fontos és eszköze, ezért figyelnünk kell rá a következő MFF során is. A láthatóságot illetően valóban több esetben is, amikor meglátogattuk a projekteknek a helyszíneit, nem mindenütt láthattok azt, hogy azt a konkrét projektet az Európai Unió finanszírozta, de mindegyik projekttel kapcsolatban van egy láthatósági és kommunikáció rész, a finanszírozást illetően, és ezt szeretnénk a végrehajtó partnerekkel együtt sokkal láthatóbb és hatékonyabb módon szeretnénk használni. Épp ezért minden végrehajtó partnert felhívjuk arra, hogy e, ezt a láthatóságot növeljék, tehát a projektek finanszírozásának a láthatóságát, és az Európai Uniónak a láthatását, láthatását az egész világon a fejlesztési szolidaritás területén. Amikor talán az újévi üdvözlő kártyákat nyomtatják, akkor is lehetne erre gondolni. Vannak 5000 és 14000 eurós költségkeretek erre, és ez része a láthatóság feladatának. Például a FAO-val való együttműködésünk, ez egyik példa arra, ahol a láthatóságot lehetne növelni. Akár csak elvidben a konkrét esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, ezeket a válaszokat. Szerintem most akkor a többi hmm. képviselő következhet, soknak el kell utaznia hamarosan. Martin, esetleg te, mert te vagy az árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak a válaszait illetve az információkat, amelyeket adott. Szeretnék néhány pontra rámutatni. Először is a fő teljesítménymutatókat a maradványhibarátánál örülök, hogy csökkenő tendenciát mutat ez 2012 óta, és természetesen annak még jobban örülök, hogy 2016-ban már a lényeges hibaráta alatt maradt, tehát 2,67 alatt. Most közvetlenül a kérdésekre térnék át. Először is érdekes volt rá számomra azt látni, hogy a lényeges alátámasztott dokumentumok hiánya az egyik legfontosabb, leggyakoribb hiba, amit a számbevőszék azonosított. A bizottság pedig azt mondta, hogy a dokumentáció hiánya nagyon gyakran Viszmajor következtében valósult meg, akár egy földrengés miatt, vagy bizalmas okokból nincsenek meg ezek a dokumentumok, úgyhogy a számbevőszéknek és a bizottságnak teszem fel ezt a kérdést, hogy volna lehetőség arra, hogy ezt a módszertani frissítést valósítsuk meg, hogy a viszmajort hogyan lehetne ebből kizárni a, illetve az definiálni. Aztán a következő pedig az ifjúsági foglalkoztatási program 2018 eh, márciusában fog véget érni, és nagyon örülök, hogy eh, a főigazgatóság megpróbálja megvizsgálni ennek lehetőségét, és eh, mainstreamelni próbálja az ifjúsági dimenziót a többi szakpolitikában is. Szeretném, hogyha erről tájékoztatna minket, mert hogyha a migráció, a magánszektor, a beruházások területén is megpróbálják érvényesíteni az ifjúsági dimenziót, az nagyon érdekes lehet. Az utolsó kérdésem pedig a külső beruházási alaphoz kapcsolódik az Európai Fentartható Fejlesztési Alaphoz elsősorban, ami ennek a fontos eh, része. Az alapot és a garancia alapot nemrég hozták létre, tavaly júniusban vállaltak erre kötelezettséget a dilóguson. Igen, ambiciózus a célja, ugyanis a terv az, hogy 44 milliárd eurós beruházást valósít meg Afrikában és az EU szomszédos országaiban, hogy a migrációk kiinduló okait kezelje a teljesítmény és a hatékonyság nyomon követésével kapcsolatban a bizottság hogyan fogja az alap migrációra és éghajlatváltozásra gyakorolt hatását vizsgálni. Egy projektnek mennyire kell éghajlatrelevánsnak lennie ahhoz, hogy támogathatónak nyilvánítsák? Tudva, hogy a pénzügyi intézmények és magánbefektetők is részt vesznek a terv végrehajtásában, a bizottság hogyan tudja biztosítani azt, hogy az Európai Parlament megkapja az összes releváns információt az alappal kapcsolatban, annak érdekében, hogy gyakorolja az ellenőrzési jogát és kötelezettségét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Petri. Szeretnél te is kérdést feltenni? Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm Mimice biztos úrnak, köszönöm Zeller jelentéstevőnek, illetve köszönjük a számbevőszéknek, Ville. Köszönjük, hogy eljöttél. Kérem, viseljenek el még egy kicsit. Egy kicsit szokatlan hozzászólással élnék most, és megpróbálok az adófizetők pénzének elköltéséről szólni hogy én hogyan gondolom ezt, hogyan kellene ezt megvalósítani, és általánosságban hogyan tudnánk leírni az adófizetők pénzének elköltését. Tehát nem fogok sokáig beszélni, de inkább most arról szeretnék szólni, hogy változásra van szükség. Mindaddig, amíg a jelenlegi szabályok keretében beszélünk, nem lesz változás. Úgyhogy ezt a lehetőséget megragadnám arra, hogy legyen. Ugyanis valójában nagyon értékelem, amikor a biztos úr azt mondja, hogy általánosságban a bizottság mindig kész arra, hogy reagáljon a parlament változásaira nyúló felszólításaira, de hogyha visszagondolok ezekre a vitákra itt az Európai Unióban. Szerintem ezekről a dolgokról már elég régóta beszélünk. Egy eh, undok és részletet említenék meg, amikor azt mondjuk, hogy eh, átlátható könyvis, könyviteli eszköznek tekinthető az EAR, én azzal nem tudok egyetérteni. A tágabb kontextus, a migráció, illetve annak leírása, hogy mennyire nehéz a helyzet, amelyel meg kell birkoznunk, hát persze, hogy az. De most a lényegre térnék. A fókusz kellene megváltoztatnunk, és a valóban meg kellene változtatnunk, és inkább el kellene kezdenünk az intézkedéseinket ott megvalósítani, amit ígértünk, tehát arra kell összpontosítani, hogy eredményeket érjünk el, eredményeket, eredményeket, eredményeket. Tehát, hogy mit tudunk a pénzünkkel elérni. Értem, hogy nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen ez a gyakorlati szinten az, hogy amivel ön foglalkozik, biztos úr, tehát a fejlesztés területén nagyon nehéz tudni pontosan, hogy ennyi euróért mit kapunk. Nem azt várom el, hogy mondjuk azt, hogy 1,3 eurót vagy 0,87 eurót kapunk minden elköltött euróból vissza, hanem azt szeretném elmondani, hogy a változással kapcsolatos magatartásra van szükség, és a változás ott kezdődik, ahol mi vagyunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, hanem attól függ, hogy hol vagyunk, tehát amikor meg, hol kezdődik, hát mondjuk a számvevőszékben, vagy a bizottságban, vagy itt a parlamentben, és mindannyian felelősek vagyunk. És hogyha ezt észrevesszük, akár a bizottságnál dolgozunk, akár a számvevőszéknél, észrevesszük, felfedezzük, rájövünk, hogy azért költjük a pénzt mi, mert nekünk allokálták azt, és muszáj azt elkölteni, akkor nyilvánvalóan rossz úton haladunk. És ezt csak általánosságban mondom, mindig a költségvetés orientált, illetve az eredményorientált költségvetésről beszélünk. Hát akkor kezdjük el végre a változást, és ott kezdjük, ahol most tartunk. Ne menjünk túl a szabályokon, mert nem ott kezdődik a változás, a valódi változás. Akkor kezdődik el, amikor a szabályokon kívül mozgunk. És ezt időnként meg kell tenni, különben soha nem fogunk elérni semmit. Hogyha nem követjük az összes belső szabályt, hát az EMR irányítási szabályok, ezek nagyon jó szabályok, megállapítottuk azokat, viszont nem követjük. Hát a polgárok, akik ezt most nézik, nem értik nem értik, hogy miért nem kezdünk már változtatásba. Elnök, köszönöm szépen, Bard. Eh, ik wil... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. És gratulálok a munkájukhoz. Azt mondta, hogy már évek óta a 3%-os kvóta alatt van a hiba arány, most már 2,5%-os, úgyhogy gratulálni szeretnék önnek és a munkatársainak a főtitkárságon, a főigazgatóságon. A Fair Trade Breakfast. Ez a reggeli, amit itt együtt szervezünk a parlamentben, ez nagyon nagy fontosságú volt. Roberto Rodolfi, az egyik munkatársa is itt volt. És valóban szívmelengető volt részt venni azokon a megbeszéléseken ott reggel. Ön a bevezetőjében említette az afrikai vagyonkezelői alapokat, és azt mondta, hogy a migrációval kapcsolatban, hogy ez az alap hozzájárul ahhoz, hogy a migráció kiváltó okait felszámoljuk. De az eszközöknek nagy része nem arra fordítódik, hogy a kiváltó okokat felszámoljuk, hanem arra, hogy a határokat őrizzük, leginkább a tengeri határokat. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Természetesen fontos a határvédelem is, fontos ennek a javítása, erről még beszélhetünk, de miért a fejlesztési együttműködési alapból? Aztán sok milliárd euró, amely a vagyonkezelői alapba folyik Afrikában. Pontosan milyen arányban oszlanak meg az alapok a határőrzés és a fejlesztések között? Például én pontosan tudom, hogy az egyiptomi határőrség, a tengeri határőrség 35 millió eurót kap a fejlesztésekre. 35 millió euró aminek a célja a fejlesztés lenne. Ezt nem lehet megindokolni semmiképpen sem. Persze támogassuk őket, csak más forrásból. A támogatásaink azok célzottan jobb célokra kell, hogy fordítódjanak, biztos úr. Önnek, mint biztosnak, nagyon sok dolga van, és kétségtelen, hogy nagyon jó munkát végez, oktatás Afrikában nagyban hozzájárulhatna például ahhoz, hogy jobb jövője legyen a helyieknek. Ez kitűnő, kitűnő tevékenységeket végez, de hol vannak a hatékony mutatók, a mezőgazdaság vagy a halászat fejlesztése. Én Öttinger biztosnak tegnap említettem egy példát, amikor a tejkvótát felszámolták, akkor egyszerre nagyon sok, nagyon nagy mennyiségű tej került exportra Afrikába, tejpor formájában, és dömpingként került dömpingáron az afrikai piacra. Olvastam egy dokumentumban, hogy például Nigériában a tej literének ára 800-900 egységnyi helyi valutába kerülnek, míg összehasonlításként az Európai Uniós tejporból készült tej egy harmada ennek az árnak. Tehát akkor nem kell csodálkoznunk, hogy az amerikai termelőknek egy része egyáltalán nem lát jövőt a tevékenységében, hiszen a saját terméküket csak háromszor annyiért tudják értékesíteni. Főleg a fiatalok elég feketén látják a dolgokat, nem látnak a jövőre nézve esélyeket. Ez nem csak a tejtermelésre vonatkozik egyébként, hanem a csirke tartásra is. Túlságosan olcsó csirkével árasztjuk el az afrikai piacot, illetve lehalásszuk az afrikai partvidéknek az állományát. Ez egy felvehetetlen verseny a helyiek számára. Úgyhogy biztos úr, persze, fontos a fejlődési együttműködés, és finanszírozni kell ezt. De hol vannak a következetes kapaszkodók? Hol egyeztet ön a mezőgazdasági halászati biztossal, hol egyeztet a kereskedelemért felelős biztossal? valahogy látniuk kell, hogy együtt kell működniük annak érdekében, hogy újra Afrika hasznát szolgálja az oda árasztott erőforrás mennyiség. E Köszönöm szépen, Franka úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem azért vagyunk ma itt, hogy a biztos úrral és munkatársaival megvizsgáljuk a 2016-os évi mentesítést, és azt hiszem, hogy lesz lehetőség még arra, hogy megbeszéljük azokat a témákat, amelyekben esetleg nem értünk egyet, azokkal a biztosokkal, akik eljönnek ide hozzánk. Azt hiszem, hogy a számvevőszék által benyújtott adatok a hibaráta tekintetében javulást mutatnak, és ezt örömmel fogadhatjuk. Azt hiszem ugyanakkor, és Szárvalma úr is már elmagyarázta ezt, hogy nem csupán a hibaráták csökkentéséről van szó, hanem az együttműködési politikáknál azt kell elérni, hogy megvalósítsák a kitűzött célokat, és ez olyan logika, olyan dinamika, amelyet mi magunk is tapasztalunk. Azt szeretném felvetni a biztos úrnak azt a kérdést, még mielőtt el kell mennem, sajnálom előre is, biztos úr egy szavazásra kell elmennem. Nagyon fontos az, hogyha figyelembe vesszük azt a felelősséget, amit az Európai Bizottság vállal olyan területeken, mint például az ön területe, nagyon bonyolult pénzügyi igazgatás, pénzgazdálkodás tekintetében az önrendelkezésére álló pénzeszközökkel kapcsolatban ön milyen mértékben rendelkezik, és mindannyian tisztában valunk a közösségi költségvetés nehézségei a források tekintetében, tehát önnek mennyire van lehetősége arra, hogy növelje az összegeket az önfelelősségé körébe tartozó területen. Erről a témáról egyébként már beszéltünk ma délelőtt is, ez pedig a migrációs folyamat hatásainak enyhítése. Nagyon fontos kiegészítő forrásokat eredményezett ez, és az a meglátásom biztos úr, hogy ön illetve az főigazgatósága nem rendelkezik megfelelő humán erőforrásokkal ahhoz, hogy ezzel megbírkozzon. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom meghallgatni a válaszát, de azt hiszem, hogy ez olyan kérdés, amit muszáj felvetni, és nem lehet elvárni csodát a megfelelő pénzgazdálkodás terén, hogyha nem rendelkeznek a megfelelő humán erőforrással. És azt gondolom, hogy különösen a migráció esetében nagyon súlyos munkateherről beszélünk, ezért nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő juttatásokkal rendelkezzen, hogy ezzel a feladattal megbírkozzon. Köszönöm, elnök úr. Uh, Köszönöm szépen. Elnézést kérek, de néhány kollégának el kell menni, de hát talán ön szeretne azért válaszolni a hozzászólásokra. Köszönöm szépen a kérdéseket, és, és a jelzését annak, hogy az Európai Unió Bizottság fejlesztési együttműködési akcióit milyen irányba kell elindítani. Az EOMAS-ra visszatérve, és a legfontosabb teljesítménymutatókat illetően, szeretném bejelenteni és emlékeztetni magunkat arra, hogy novemberben a DEFCO és a nyelv főigazgatóságonak a munkatársai itt lesznek, hogy részletesen megtárgyalják azokat a részleteket, amelyek alakítják majd ki az EAMAS megközelítését, ahhoz, hogy valóban hatékony eszközé váljon, amelynek segítségével állandó ellenőrzést és elszámoltathatósági eszközt hozzunk létre az egész program idő, ideje alatt. Az vagyonkezelői alapokat illetően lenne egy javaslatom. Szervezzünk egy tematikus belső eszmecserét ezekről az alapokról, azért, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyiben tudnak hozzájárulni a jelenlegi fejlesztési együttműködési eszköz keverékhez. És mit kell tennünk ahhoz, hogy meglegyen a saját gyorsan működő és célzott eszközünk. Hiszen sokkal többet foglalkozunk más embereknek a vagyonkezelő alapjaival, például a Világbank vagy az ENSZ rendszerének közelei alapjaival, és sokkal kevesebbet a sajátunkkal. Tehát vizsgáljuk meg, hogy mi lehet, vagy minek, milyennek kellene lenni a leghatékonyabb előrelépésnek, különösen a legközelebbi MFF keretében. Hiszen a legtöbb kérdés és a javaslat ilyen irányba mutat. Beszéltünk a hiba arány egyik vonzatáról is, ez pedig a dokumentáció hiánya. Valóban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a fejlesztési együttműködés finanszírozása és a pénzügyi eszközei nagyon kockázatos, sőt néha előre nem látható körülmények között kerülnek felhasználásra, eh, hiszen a partnerországokban a körülményeket nem mindig lehet előre megjósolni. Tehát a megfelelő dokumentációnak a hiánya nem olyan, nem ugyanolyan problémát jelent, hogyha a kohéziós vagy mezőgazdasági projektekben vannak ilyen projektjeink, vagy a, például a, a fejlesztési együttműködési projektekben. Épp ezért nagyon fontos, ahogy a képviselő is hangsúlyozta, hogy közös szigorúbb iránymutatás alapján dolgozzunk, amely standard elejárásokat engedélyez a dokumentációt illetően egészen a legfelsőbb szintekig. a fejlesztési eh, együttműködésnek az ifjúsági dimenziója nagyon fontos. Annyira fontos, hogy az Európai Új Fejlesztési Konszenzusban is a fenntartható fejlődés motorjaként jellemeztük. Ez egy átfogó dimenzió, amely lehetővé teszi a végrehajtást nem csak egy egy fenntartható fejlődési cél mellett, hanem, hanem a foglalkoztatás, növekedés, fejlesztés, ifjúsági vonalát hangsúlyozzuk, tehát az összes fenntartható fejlesztési célokat. Ezért novemberben az Afrikai Unió és az Európai Unió csúcsra találkozott tart Abidjanban, és arról, arra fognak koncentrálni, hogy az eszközökbe hogyan lehet befektetni. Tehát, hogy a minden fejlesztési projektet olyan ö, szempontból ö, szervezzük meg, hogy gazdasági, szociális és politika perspektívákat is fel, figyelembe veszünk ezekben az országokban. Most elindultunk egy új eszközt, a külső beruházási befektetési terv keretében, és az európai alapok fenntartható fejlődési kísérete. Ez mind az magán, mind az állami beruházásákat a, a felhasználná a fejlesztési partneri kapcsolatokban. Ezért nagyon fontos, hogy ez az új eszköz megmér, meg tudja mérni azt, hogy mennyiben tud hozzájárulni, tehát milyen hatást gyakorol a, az, például a szabálytalan vagy illegális migráció alapokainak a felfedésében, vagy a növekedés, alkalmazás, foglalkoztatottság és fejlesztés területén. Az az eredménykeret, amelyet kialakítottunk, fontos előrelépést jelentett. Tehát valóban meg kell vizsgálni, hogy a pénzünket mibe fektettük, tehát hogy milyen eredményeket hozott ez. Nem, nem elsősorban pénzösszegek számait érdekel bennünket, hanem azoknak az embereknek a száma, akik ezekből a projektekből hasznot húztak. Ezt az eredmény központú keretet belevettük az éves jelentésünkbe is, és itt van az egyik első brosúra, füzet, ahol szerepel egy olyan kitétel, hogy kik azok az emberek, vagy hányan vannak azok, akik a programoknak a kedvezményezettjei voltak. Itt több millió euróval van szó, és az embereknek foly, vannak olyan fejlődő országok, ahol az embereknek fogalma sincs, hogy egy milliárd mit jelent. Itt egy millió háromszáz ezer emberről van szó, akik hasznot húztak ezekből a programokból. Az élelmiszerellátás biztonsága területén, vagy 35 millióval több gyereket sikerült a az alapoktatás keretébe bevonni. Tehát ezt sikerült az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottsága segítségével is elérni, és ezért szeretnénk ezt az eredményekre koncentráló megoldást fejleszteni tovább a jövőben. A migrációs fejlesztési oldalt illeten említették, hogy az vagyonkezelői alap egy része a határ ellenőrzést is fejlesztette, amely megakadályozza, hogy a migránsok elhagyják az országukat, vagy pedig átmenjenek valahova a szomszédba, egy szomszédos országba. De hogyha megvizsgáljuk a vagyonkezelői alap jellegzetességeit, akkor láthatjuk, hogy ez nem arról szól, hogy a határok, határellenőrzést vagy a katonai felszerelések témáját erősítsük, hogy jobban tudják ellenőrizni a határokat, hanem inkább a határ irányításról van szó, tehát a képzésről, a, a határoknak a, a a biztonságának a megvalósításáról szól a partnerországokkal. Tehát amikor migrációval kapcsolatos projektekről van szó, eh, amelyek a fejlesztési projektek keretébe tartoznak, akkor inkább azt szeretném látni, hogy a, a az irreguláris, tehát szabálytalan migrációt, azt inkább ott a, az ország saját, a migránsok saját országában oldja meg, hogy ne kerüljön sor migrációra. A, hogyha csökkentjük a szegénységet, akkor a migrációs áramlásokat is csökkentjük. Tehát, hogyha nagyobb hatása van a fejlesztési támogatásnak, akkor annak a migrációban is hatása van. Tehát a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolat nagyon fontos a mindegyik fejlesztési programban. A gazdasági partnerségi megállapodások, vagy általában a kereskedelmi politika, vagy pedig a jobb együttműködés, itt ezeken a területeken még vannak, várnak ránk feladatok ugyanis minden szakpolitika fontos a fejlesztési célkitűzések szempontjából, és a kereskedelem ezek közül egy. Már kialakítunk egy gazdasági partnerségi megállapodási hálózatot a kotonai megállapodás alapján ezekben az országokban, vagy a karib országokban de tulajdonképpen megfordított prioritási megközelítést alkalmazunk itt. Ezeket a megállapodásokat úgy tekintjük, amelyek vám szabadkereskedelmi kérdésekkel foglalkoznak csak. Ugyanakkor a mi megközelítésünk, a gondolatunk ezzel kapcsolatban az, az, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásoknak elsősorban jobb gyártási felelősség teljesebb értékláncokat kellene létrehozni a partnerországokban, azért, hogy több és értékesebb árukat tudjanak létrehozni, amelyekkel kereskedhetnek. Tehát ezek a megállapodások, ezek a gazdasági együttműködési megállapodások regionális gazdasági és politikai integrációt jelentenek a Afrika különböző részein, vagy a csendes és karib-tengeri régiókban. Hogyha elértük ezeket a célokat, csak akkor lehet valóban hatékony kereskedelmi rendszer és szabad kereskedelem és vámmentes hozzáférés az európai piachoz és a partnerországok piacaihoz. Ezért egyetértek azzal, hogy a tisztességes kereskedelem egy motorja a fejlesztésnek. Ugyanakkor az iparisatás, gyártás, felelősségteljes értékláncnak a keretébe kell belehelyezni. Visszatérnék a határellenőrzés és határirányítás és migrációs fejlesztési kérdésekhez. Ide tartozik a béke és a biztonság kérdése is. Hogyha megvizsgáljuk a fejlesztéseket, fejlesztési eszközöket, a béke és a biztonsági eszközöket, akkor azt látjuk, hogy 96%-a az összes fejlesztési finanszírozásnak hivatalos fejlesztési segítségnyújtásnak számít. Tehát ez egy nagyon magas szintű segítség, ezek igazán fejlesztési eszközök, tehát szeretnénk ezt az arányt még tovább növelni. De még ma sem beszélhetünk a fejlesztési eh, pénzeknek más célokra való elmozdítására mert akkor nem ezt a százalékot látnánk. A következő MFF során, amikor az észszerűsítésről beszélünk, az eszközök észszerűsítéséről, akkor beszélhetünk arról, hogy 66 milliárd euróról van szó, humanitárius bél, béke és biztonsági együttműködésben, és az LDF-ben e 33, és 15 különböző szétszórt eszköz van, tehát ezért kellene elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezeket észszerűsíteni az eszközök számát illetően, illetve az egész finanszírozási kapacitást illetően. Végül pedig az emberi erőforrások 66 plusz 30, ez 96 milliárd, 36, ez a fejlesztési, béke és biztonsági finanszírozás pénze több kollégával együtt próbáljuk ezeket felhasználni a főigazgatóság szolgálataiban, de mi nem egy fejlesztési ügynökség vagyunk, nem mi hajtjuk végre direkt módon ezeket a, projekteket, hanem partnereink vannak, és ezért fontos a partneri kapcsolatoknak a kialakítása. A Brüsszelből a, a, a delegációkat külföldre küldjük, és több kolléga foglalkozik az irányítással, és a fejlesztési pénzügyi forrásokkal. De a kollégák száma csökken, ezért szeretnénk növelni a munkatársak és a források hatékonyságát. Épp ezért nem, de nem, nem, erre nem is merünk gondolni, hogy növeljük a munkatársak számát, a projektek fejleszt, vagy a fejlesztési projektekben, hiszen annyi eszköz van a fejlesztési együttműködésben. Köszönöm szépen ezeket a válaszokat a kollégák által feltett kérdésekre, és talán most akkor visszaadnám a szót a számbevőszéknek. Akkor önnek fogom majd, Celler úr, önnek adom meg utoljára a szót. Jó? Kérném akkor Itele urat, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Volt néhány nekünk intézett kérdés, és elég sok kérdés vonatkozott arra, hogy inkább teljesítmény alapú költségvetésre kellene összpontosítani a számvevőszék egyébként pontosan ugyanezt javasolja már évek óta, az Európai Bizottság is támogatja ezt, a parlament is, ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólásait, és akkor Celler úrnak adom meg a szót. Thank you, Derek, und uh, vielen Dank an den... Köszönöm szépen, Derek, és köszönöm a biztos úrnak is a beszámolóját. Nagyon sok pont, amit említett biztos úr, valóban nyitott fülekre talál nálunk, mert eh, a fejlesztési politikához szervesen kapcsolódik. Nagyon sok kérdést kapott a fejlesztési együttműködéseket illetően. Pozitívnak értékeljük, hogy a fejlesztési politika egyre fontos szerep szerepet játszik a politikák között. Németországban a múltban úgy volt, hogy ha egy hivatalt be kellett tölteni egy tologató emberrel, akkor mindig a fejlesztési minisztériumból küldtek oda valakit. Most már ez változott, és ez mutatja, hogy Európa nem szigetként él már, hanem mindenki számára egyre inkább nagyobb fontosságú a jövő szempontjából a fejlesztés. És ezért nagyon fontos a globális együttműködés a közel-kelet, Ázsia és Afrika országaival. Nagy az igény erre. Én úgy gondolom, hogy a parlament nagyszerű partner lesz az együttműködésben a vagyonkezelői alapok, illetve a jobb láthatóság. Ön említette ezeket. Az elképzelés az, hogy jó lenne hosszú távon hatékony intézkedésekre fordítani a pénzt, ez jó. De nagyon fontos lenne az is, hogy gyorsan mozgósítható alapokat is létrehozzunk. A tröszt alapokat illetően egy másik megjegyzés volt az, hogy nem csak az európai költségvetésből, abból a kettő, három, négy tagállamból kellene mindig érkezni a pénznek, és én azt gondolom, hogy meg kell, hogy állapítsuk, hogy az ígéretek mellett nem sok minden történt. Nagyon fontos a személyzeti állománynak és a kapacitásoknak a fejlesztése is ezen a téren. Az adminisztratív területen mindig előfordul ez, hogy gyakran a végcélt vesztik el szem elől, és pontosan a végcéljának nem felel meg a vagyonkezelői alap. Ez egy olyan eszköz kellene, hogy legyen, amivel sikereket mérhetnénk. Bizonyos delegációs jelentésekben, amiket olvastam, utaltak arra, hogy az EU-s delegációjánál nincs elég képzett személyzet annak érdekében, hogy ellenőrizhessék a projekteket. Különösen olyan kérdésekben, ahol a költségvetéssel kellett volna foglalkozni. A főigazgató nak az éves jelentésében megjelennek bizonyos intézmények, amelyeket magas kockázati regiszterbe sorolnak, és vannak olyanok, amelyeket alacsony kockázatukként látnak. Lehet, hogy eljárási szempontból ez indokolható így csoportosítani őket, csak a kérdés az, hogy ezzel elérünk-e valamit, mert e, továbbra is folyósítjuk a pénzeket azoknak az intézményeknek és szerveknek, amelyek magas kockázatúak. Tehát mi történik ezekben az országokban, ezeknél az intézményeknél a pénzekkel? Az EU-s delegációk tevékenységéről gyakran azért nem tudunk eleget, egyébként mert nincs rálátásunk, úgyhogy itt javítani kell a helyzeten. Végül, de nem utolsó sorban, azt hiszem, talán még kaphatok két percet az elnök úrtól, a határ felügyelet. Arra azért vigyáznunk kellene, hogy nehogy az forduljon elő, hogy jót akarunk, de rosszat teszünk. Csádban például. Ott, ahol a, a határfelügyelet folyik, nagyon sok eszközt folyósítunk oda, azért, hogy határőrállomásokat hozzunk létre. 12 speciális hajót szereltünk fel, hogy a csádiak működtessék őket. Ez mind szép és nagyon jó, de csak hogy délnyugat csádolban nomád állattenyésztők az emberek, és ahhoz vannak szokva, hogy a vizeken keresztül átvándoroltatják az állatállományokat a szomszédos országokba. Most ezt az útvonalat lezárták, és nem tudják kártalanítani ezeket a gazdákat, az állattenyésztőket. Úgyhogy ők most nem túlságosan boldogok azért, hogy határőrségeket látnak. Ez körülbelül százezer embert érint, akiket áttelepítettek délnyugat csádból, hogy a Boko Haram ne érhesse el őket. Ezek az emberek most átmeneti helyeken laknak, pedig eddig mezőgazdasági terményekből élt az a vidék, ahová telepítették őket, csak plusz százezer embernek már nem elég a kapacitás Úgyhogy eh, ahhoz, hogy elkerüljük a helyileg kialakuló konfliktusokat, ahhoz további támogatásokra van szükség. Lehetőséget kell adni az embereknek ahhoz, hogy eh, feljavított földművelési eh, rendszereket valósítsanak meg, például iskolai képzést kell nyújtani nekik. Aztán a terrorizmus elleni harcot illetően mi katonai támogatást nem adunk a területen, de finanszíroztunk egy központot a csádi biztonsági erők képzésére. Ez egy kitűnő épület egyébként, napenergiával van ellátva, csak hogy ahhoz, hogy szakértőket képezze ki, lőtérre van szükségem, és szakértőkhöz ezen a területen, és ezt nem tudjuk finanszírozni a fejlesztési alapból, ezért aztán az épület ugyan áll, de képzést nem folytatunk. Úgyhogy létezik az a mondás, hogy gondolj bele a következményekbe, mielőtt döntesz, úgyhogy azt hiszem, hogy az együttműködést illetően azért kicsit össze kellene dugnunk a fejünket. hogy a jövőben több éves pénzügyi keretben hogy akarunk együttműködni. Egyébként a részletes kérdéseket írásban majd benyújtjuk, és köszönöm szépen, hogy tájékoztatott minket. És természetesen itt a Kokobuban egyetértünk abban, hogy a fejlesztési alapok nagyon fontosak, és fontos, hogy föltöltsük a költségvetésnek ezen részét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm Celler úr. És akkor most tovább megyünk a 13-as napi rendre pontra. 8-as, 9-es, 10-es, 11-es fejlesztési alapról van szó. Itala úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, most már nagyon röviden fogok hozzászólni. Az Európai Fejlesztési Alapok fejlesztési együttműködést finanszíroznak az afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal, valamint tengeren túli területekkel közel 60 éve. ez szerepel a szövegben. Ma pedig véleményünk az elszámolások megbízhatóságát, illetve a bevétel szabályosságát illetően az európai fejlesztés alap tekintetében pozitív, ahogyan a követ, az elmúlt években is. Ami pedig a jogszerűséget és a szabályosságot illeti a kifizetések tekintetében, ez e- e- ellentétes a véleményünk, ugyanis e, a becsült hiba ráta a kifizetések esetében 3,3%, ami kicsit alacsonyabb, mint a tavalyi év során. Ha a költségvetési támogatást és a multidonor műveleteket kivesszük a mintából, akkor a becsült hibaráta 4,4%. A 143 tranzakcióból, amelyet ellenőriztünk, 26-nál volt számszerűsíthető hiba. A 26-ból két esetben a bizottságnak Elegendő információja volt, hogy megelőzze, feltárja és kijavítsa a hibákat, azonban ezt az információt nem használták fel. A 26-ból 10 esetben a tranzakciók másik ellenőrzés tárgyát képezték, illetve másik eh, költségellenőrzés, ellenőr, költségellenőrzés tárgyát képezték, de nem tudták ezekben kimutatni az általunk talált hibákat. A hibaráta nagy része, 32%-a a közbeszerzési szabályoknak való meg nem felelés okán valósult meg. A kompetitív kiválasztási eljárás nélkül ítéltek oda szerződéseket, illetve előfordult az is, hogy a közbeszerzési eljárásban nem valósult meg az átláthatóság és az egyenlő elbánás elme. 2016-ban a DJ DEFCO főigazgatója az éves tevékenységi jelentésben ezt a fenntartást kiterjesztette a közvetett irányítás alatt álló támogatásokra és programbecslésekre. Ez pedig összhangban van az ajánlásainkkal és észrevételeinkkel, mind ebben, mind a korábbi éves jelentésekben. Még akkor is, hogyha a maradvány hibaráta tanulmány úgy is becsli, hogy a hibaráta a kétszázalékos küszöbérték alatt van, az éves kiadásoknak több mint fele fenntartástárgyát képezik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Biztos úr, tudná válaszolni erre, és utána pedig a jelentéstevőt fogom megkérni, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszék, Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőnek, Kappel jelentéstevő asszonynak, hogy ismertette a számvevőszék éves jelentését az Európai Fejlesztési Alapról. Nagyon örülök, hogy a számvevőszék korábbi évi ajánlásainak nagy részét végrehajtották, és ugyanez vonatkozik az idei ajánlásokra is, amelyeket a bizottság elfogad, és természetesen mindent megteszünk azért, hogy végrehajtsuk azokat. Az a tény, hogy a legvalószínűbb hibaráta 3,8%-ról 3,3%-ra csökkent, jelentős részben köszönhető a számvevőszék korábbi munkájának és ajánlásainak, amelyek a továbbiakban is vezérlik a bizottság erőfeszítéseit, hogy folyamatosan javítsuk ellenőrzési rendszereinket ismétlem szilárd elkötelezettségemet az iránt, hogy tovább csökkentsük a hibarátát. Jól lehet, igen, bonyolult és nehéz kontextusban kell működnünk. Ahogy ígértem, szeretnék visszatérni most az afrikai béke eszközzel kapcsolatos irányítási fenntartásra. Ez miért fontos? Nos, azért, mert már említettem, hogy a béke és a biztonság, illetve annak hiánya komoly kihatással van fejlesztési erőfeszítéseinkre és eredményeinkre. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a fenntartást e, fenntartjuk ugyanis bár jelentős előrelépés történt, bizonyos kockázatok megmaradtak. Szorosan együttműködünk az Afrikai Unió Bizottságával, hogy az azonosított ellenőrzési gyengeségeket leküzdjük. És nagyon komolyan veszik azt az ütemtervet, amely ajánlásokat tartalmaz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb sikeresen megfeleljenek az értékelésen. Ugyanakkor viszont enyhítő intézkedéseket is vég, folyamatosan végre kell hajtani annak érdekében, hogy a közelmúltbeli pillérértékelésben megállapított hiányosságokat leküzdjék, különösen a könyviteli, illetve a közbeszerzési rendszerekben. Ez az intézkedés a közbeszerzési tervek előzetes jóváhagyását is tartalmazza. A szerződések odaítélésénél nincsen ellenvetési eljárás, az utolsó kifizetések csupán a pozitív ellenőrzési eredmények után valósulnak meg, és meg kell erősíteni a monitoring mechanizmusokat. Tisztelt képviselők, együttműködésünk az Európai Fejlesztési Alap keretében és az Európai Unió költségvetésének összefüggésében a továbbiakban is nagyon eredményes, hogyha pozitív eredmények eredmények teljesítésére összpontosítunk, akkor javítjuk a továbbiakban is a jobb teljesítménykezelés és beszámolás architektúráját. Köszönöm még egyszer konstruktív hozzájárulásokat. Köszönöm szépen, most pedig az előadónak adom meg a szót. beim Vertreter des und auch Kommissar. Köszönöm szépen az emberbőszegnek is, és a biztos úrnak is. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív dolog a hibakótáknak a csökkentése. Nyilvánvalóan ez annak is köszönhető, hogy a széknek az ajánlását figyelembe vette a bizottság. Már hallottuk, hogy 3,3 százalékra csökkent a hibaráta, és csak 26 tranzakciót minősítettek hibásnak. Nos, a biztos úr említette, hogy igazából a szabályok be nem tartásából ered a hibák 1 százaléka, Tehát pontosan ezen kellene javítani. De nagyon fontos lenne az, hogy az auditálás, a monitorozás az eredményorientált legyen. Ex ante ellenőrzéseket kellene végrehajtani, de ehhez olyan eszközökre lenne szükség, amely kiszűri annak a lehetőségét, hogy valaki nem tartja be a juttatási, a kifizetési szabályokat. Aztán nagy változások lesznek a jövő időben, a több évi pénzügyi keret megszületik már 2020-ig, talán ma ezzel nem kellene foglalkoznom, de ezt azért mindig a háttérben, észben kellene tartanunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy az alap a legfontosabb segélye, lehetősége a, az AKC országokba, Ázsiába és Afrikába. Természetesen ez az alap nagyon sok olyan eszközzel rendelkezik, amely nagy fontosságú az érintett országoknak. A tőke nyújtásával a privát szektornak és a támogatásokkal együtt. Nos, fontos ezen kívül, és többször említették ma már, hogy a hatékonysága a pénzek elköltésének. Ezen javítani kell, és ez csak úgy lehet, megvalósítani, hogyha a fejlesztési célokat az általános társadalmi célokkal, a klímavédelemmel, a migráció kérdésével összehangolják. Biztos úr ma már említette, hogy a vagyonkezelői alap a, nagyon fontos, hogy használjuk a határvédelemre, határfelügyeletre, a béke fenntartására. az alap a releváns társadalmi célokat kell, hogy figyelembe vegye az ezekhez kapcsolódó projekteket. És ez nagyon fontos. Ezért figyelnünk kell arra, és tudom, hogy a raportőr korábban már koncentrált erre, csak mégse történt semmi javulás, a migráció keretében a szegénység elleni harc kiemelt fontosságot kell, hogy élvezzem az idei jelentésben. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Biztos úr, szeretne válaszolni? Köszönöm szépen a számvevőszéknek, a jelentéstevőnek, és mindenkinek, aki személyesen ma megjelent, hogy a mai vitára felkészültek. Ez mutatja, hogy a bizottság nagyon kiemelt témeként, témaként kezeli ezt a területet, hát nagyon örülnék mindig annak, hogyha a biztosok személyesen jelennének itt, meg a szakbizottságunkban. Nos, én inkább az Európai Bizottság és a számvevőszék végkövetkeztetéseire szeretnék visszatérni, és néhány kérdést feltenni a bizottságnak. Újra és újra meg kell, hogy említsük ezeket. Például az eszközöknek az elköltése az alapból. Az ellenőrzés kiemelt fontosságú ez, mert pontosan az ilyen területeken születnek a hibák, vagy nem esnek egybe a dokumentumok a kifizetéseket illetően, és itt potenciális csalási lehetőségekre adunk alkalmat. Újra és újra ugyanazokat a problémákat tapasztaljuk évről évre. Hogyha megnézem a 2016-os jelentést, és összehasonlítanám az előző évek jelentéseivel, látnám, hogy mindig ugyanazoknak a problémák merülnek fel. Például a hiba rátáknak a kérdése. Bizonyos dokumentumok olyan hibákat tüntetnek fel, amelyeket aztán nem tudnak alátámasztani alaposabb dokumentációval, vagy amikor rákérdezünk egy-egy konkrét hibára, azt nem tudják dokumentálni. Tehát megkérdezem a bizottságtól, hogy mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük, és hogy valóban most már csökkenjen a hibaráta. Aztán egyetértek a számvevőszékkel az ügyben, hogy a bizottság ellenőrzéseit meg kellene szigorítani az egyes projektek működésképességét illetően, illetve amikor szerződéseket kötünk, akkor e, ellenőriznünk kell a szerződéses partnereket. Mi a helyzet azokkal a támogatások országokkal, több mint 3 milliárd eurónyi összegről van szó, amelyet fel lehetne használni, de mégis felhasználatlanul maradtak. Mi a magyarázat erre? Állnak? Nem tudom, biztos úr szeretne reagálni a két hozzászólásra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az ETF, tehát az Európai Fejlesztési Alap kérdésében Bizonyos kérdések, amelyeket a költségvetés téma alatt már érintettünk, nagyon fontos a projektek, az EDF projektek végrehajtása szempontjából is. Például a költségvetés támogatás, a vagyonkezelői alap működése, hiszen ennek az alapnak a, egy fontos része az EDF tartalékokból, tehát a védelmi alaptartalékaiból jön. Én most inkább arra koncentrálok, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy ezt az utolsó kilométert megtegyük, azon az úton, ahol tovább szeretnénk csökkenteni az EDF hiba arányát. Ez itt magasabb, mint a költségvetési projektekben, ezért a főigazgatóság szintjén elfogadtunk egy cselekvési tervet, amely figyelembe veszi azokat az ajánlásokat, amelyek a számvevőszék fogalmazott meg. Így próbáljuk a hiba arányt arra a szintre vinni, amely a valóság, tehát a reális szintet tükrözi. Az EDF alatt finanszírozott akciókat illetően láthatjuk, hogy a tanulságok és tapasztalatok amely az LDF rendelettel kapcsolatban kialakultak, azt mutatják, hogy ezek, ezt a rugalmasságot, különösen az új MFF során, amikor megtervezzük mindezeket az észszerűsített projekteket, akkor ez segít. Ugyanis az EDF-ben 20%-a ami 30 millió eurót jelent 7 év alatt az EDF kapacitásban, 20%-át a, a tartalékoknak rugalmasabban használhatnánk fel a kialakuló kihívások és prioritások területén. Tehát az előtervezés, előprogramozás tulajdonképpen nem csak a kezdeti, hanem az összes összegekre vonatkozik. Az ilyenfajta rugalmasságot különösen ott szeretnénk látni a jövőbeli MFF-ben, és ezért nagyon fontos, hogy a bizottság tovább vizsgálja a, az EDF költségbevetésbe való bevonását a következő MFF során. Ez a, az egyik aspektusa az EDF lépéseinknek. A másik pedig azzal kapcsolatos, hogy rogalmasan állunk hozzá az előz programozáshoz, a nemzeti indikatív programokhoz az EDF-ben. Például Most a Karib-tengeri hurikán tragikus hatását láthattuk, de nem sokára az azonnali humanitárius segítségnyújtási eszközzel tudunk segíteni, hanem a hosszabb távú újjáépítési és ellenállást biztosító eszközünkkel. És a nemzeti indikatív programokban eh, a csalást is próbáljuk kiköszöbölni a hurrikán által leginkább irányített országokban, és próbálunk egy bizonyos összeget az ilyen azonnali fejlesztési segélyakciókra eh, is félretenni. Tehát erre a fajta rugalmasságra gondolok a programok egy részében, Eh, amely része lesz azoknak az eszközöknek, amelyeket a következő MFF keretében alakítunk ki. Így látjuk a legjobb felhasználását az LDF-nek. E Vannak olyan elemek, amelyeket figyelembe kell venni, amikor végső döntést hozunk az LDF e költségbevételő bevonásáról, de látjuk, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az egész Európai Parlament is jelentős partnerek lesznek abban, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy a következő MFF-ben az EDF-et a költségvetés részévé tehessük mert ez megerősíteni a kapacitását és a rugalmasságát. Hogyha a legjobb fejlesztési hatást tudnánk el, kialakítani. Köszönöm szépen. Szeretne szállna válaszolni? Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, lenne néhány megjegyzésem a véleménnyel kapcsolatban. Nagyon szigorú ellenőrzésekre van szükség, ugyanis különben lehetőséget teremtünk a cserásra. Hogy tehetjük ezt meg? Itt a saját véleményet közölném, nem a számvevőszékét. Helyszíni ellenőrzésekre van szükség hogyha csak az irodában ellenőrzünk, az nem elegendi. Ott a helyszín, helyszínen kell hogy megelőzhessük a, családok, a csalásokat. És remélem, hogy ezt el is tudjuk érni. Jelentéstevő asszony, Kapel asszony? Igen. Én úgy gondolom, hogy a helyben folytatott ellenőrzések különösen fontosak. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a költségvetés 25%-ot szán az ilyen helyben nyújtott segélyekre. Én azt gondolom, hogy esetleg a költségvetési kiegészítéseket csökkenteni kellene ezen a területen, viszont ugyanakkor kellene valami rugalmas alap, ami azonnal tud reagálni, így például a karibi hur hurikán által károsodott területek segítségére lehetőséget lát arról, hogy rugalmasabbá tegye a költségvetést? Biztos úr szeretne erre válaszolni? Uh, yes, indeed. Igen, valóban. A fejlesztési alap rugalmassága ennek az eszköznek nagyon fontos jellemzője, és nyilvánvalóan ezt meg is szeretnénk őrizni, de ez egy közös gyakorlat. Ez a közös küldetésünk, hogy őrizzük meg a költségvetési rendeletben lévő rugalmasságot, ami egyébként a parlament feladata is, ennek a rugalmasságnak a megőrzése, és az általános kapacitás ami arra vonatkozik, hogy átlátható és jól ellenőrzött műveleteink legyenek a vagyonkezelési alapokon keresztül. A fejlesztési alapnak nagyon fontos módozata, illetve nagyon fontos végrehajtási módozata a költségvetés támogató projektek. Természetesen nem akarjuk növelni az EFAM belül a költségvetés támogatás arányát 20-30 százalék körül van ez most, mag, nagyjából 25 százalék, hanem szeretnénk javítani, növelni azon kapacitásunkat, ami az előzetes és utólagos kritérium monitoringra vonatkozik, és hogy a partnerországokkal az összes kritériumok, illetve előkritériumok megvalósításában együttműködjünk, ami a költségvetés támogatás egyes szakaszaihoz kapcsolódik. Úgyhogy valóban szeretném az együttműködésünket megerősíteni abban a tekintetben, hogy megfelelő szabályozási keretünk legyen, költségvetési rendeleti keretünk, hogy az EFA műveleteink, legyen az költségvetésen belül vagy kívül, illetve a költségvetés támogatási intézkedéseink, műveleteink jobban megfeleljenek az elérni kívánt céloknak. Ja, besten Dank. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnézést. Száz francia vállalkozóval volt egy találkozom, és muszáj volt kiátszanom ezt a francia-német kártyát, úgyhogy nem tudtam itt lenni. Én is köszönöm, biztos úr, hogy eljött ide és beszámolt a fejlesztési alapról. Tudjuk, hogy időben is korlátozott, és a hatékonyságát illetően is korlátozott ez az alap az AKC országokkal való együttműködés a kotonúi egyezményt követően nagyon fontossá vált, csak hogy 2020-szal ennek vége. És nem tudjuk, hogy utána mi lesz a kotonúi egyezménynek a sorsa, sőt, azt se tudjuk, hogy a fejlesztési alap folytatódni fog-e, hiszen külön alap és nem része a költségvetésnek. Ön hogyan látja az alapjövőjét, ez az alapkérdésem, és a másik kérdésem az, hogy az Európai Fejlesztési Alap mi fog történni akkor, hogyha nem folytatódik a kotonói egyezménynek mi lesz a jövője? Beolvasztjuk az európai költségvetésbe? Része lesz ennek? Én úgy gondolom, hogy az alapot folytatni kellene, és nem csak mindig az AKC országokra kellene fordítani ezt a pénzt, hanem általában véve a fejlesztésekre. Én azt hiszem, hogy a tagállamok részéről nagy lesz még a vita erről, de szükség van az alapra. Yes, thank you very much for this important question. Köszönöm szépen, ez egy lényeges kérdés. Egyetértek vele, hogy jelenleg nem látjuk világosan, hogy a kotonai utáni partnerségi keret milyen lesz. Azt sem látjuk világosan, hogy az EDF, tehát a fejlesztési alap milyen lesz 2020 után, tehát a jelenlegi MFF után, több éves pénzügyi keret után. Én azért optimistában látom a kotonai utáni megállapodásnak a feltételeit. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal együtt, de a partnerekkel e, és az alkécsi országokkal egyre közeledünk a, a Kotonó utáni partnerségi megállapodáshoz amely regionálisan specifikusabb lesz, de ugyanakkor megőrizni mi a a jelenlegi megállapodás értékeit, az emberi jogokat és a jogállamiságot és más elemeket illetően, hiszen ezeket tovább szeretnénk folytatni a partnerekkel. Tehát a bizottság részéről szeretnénk egy decemberben egy kotonai utáni tárgyalási tervezettel előállni, amely egy átfogó részét fogalmazná meg a, a megállapodásnak, amely megtartaná ezt az érték alapú részét a partnerségnek, és aztán regionális pillereket az Afrikának, csenderos, csendes óceáni és karib tengeri országok számára. Ez a kereskedelmi, gazdasági, politikai partnerségi kapcsolatokat megtartaná ugyanezekkel az országokkal. Ugyanakkor szeretnénk szétválasztani, illetve megtartani a jogi keretét a tárgyalásoknak, és elválasztani ezeket az alapok finanszírozásáról, ami lehetővé tenni, hogy valóban megvalósítsuk a kotona utáni megállapodást. Ugyanis a költség, az LDF-nek e a költségben való bevonása, ez egy lehetőség, talán ez a legkomolyabb, legfontosabb jövőbeli opció, de a parlamenttel és a tagállamokkal még meg kell vitatni, hogy az EDF-nek a költségbe való bevonása hogyan tudja megoldani a felső határnak a, az egy százaloknak, vagy az 1,2 százalék, a GDP 1,2 százalékának a fizetése a kötelezettségvállalásokra, tehát a felső határt szeretnék meghatározni. Aztán a Brexit, aztán az, az, hogy az Egyesült Királyság most fizet majd az EDF-be, vagy nem, ezek mind fontos kérdéseket, de még vannak más elemek is, amelyekkel foglalkozni kell. Tehát fontos, hogy legyen egy fejlesztési eszköz, amelybe beleértendő a költségvetés részeként az EDF is, hiszen a közös 0,7%-os kötelezettségvállalás ennek része. Tehát mind a két elemet, az a Botonó utáni megállapodás és a finanszírozási kapacitás kérdése, mind a kettő beleértve ebbe az edf asztalon van. Köszönöm szépen. Jaj, bocsánat, Ayala Sender asszony. Sí. Sí, eh, lo siento, es que ten... Elnézést kérek. A közlekedési szakbizottságban nagyon hosszú szavazás volt, úgyhogy Mimicán biztos nem tudtam meghallgatni. Két rövid kérdésem lenne, ezek pedig arra vonatkozik, az afrikai vészhelyzeti alapra, arra a részre, ahol az EFA beavatkozik, nagyon jelentős összeggel egyébként, tudnunk kellene, hogy hogyan lehet ellenőrizni már a vagyonkezelési alapon belül azokat a tevékenységeket, amelyek például a határellenőrzésre vonatkoznak, és amelyek természetesen nem az EFA-n belül, de a vagyonkezelési alapon belül például a rendőri tevékenységre, bűnüldözési tevékenységre vonatkoznak, és ne csupán a fejlesztési együttműködés szintjén, tehát hanem valami egy kicsit ilyen represszívebb megközelítéssel szeretnénk tudni tehát, hogy ha az EFA részt vesz ebben a vagyonkezelési alapban, hogyan ellenőrizhessük azt, hogy azok a tevékenységek, amelyeket a vagyonkezelési alapból finanszíroznak, nem mondjanak ellent az EFA célkitűzéseinek. A következő pedig egy pontosítást kérnék, ami az afrikai vagyonkezelési alapot illeti, illetve az abba befizetett összegeket, a különböző tagállamok hozzájárulási arányainál szeretnénk tudni, hogy mik a kritériumok. Ha egy ország például korlátlan módon akar részt venni, és senki nem kérdezi, hogy miért, szerintem meg kéne kérdezni, hiszen minden más területen megtennénk, hogy miért érdeklődik egy ország iránt. A bizottság hogyan tudja a részvételi kritériumokat, a részvételi arányokat vizsgálni a tagállamok esetében, nagyobb vagy kisebb részvétel esetében, hiszen időnként nagyon egyenlőtlenül oszlik meg ez a részvétel, és hogy ez valami, ehhez kapcsolódik-e valamilyen ellenőrzés, valamilyen kritérium, valamilyen mandátum, tehát azok az országok, amelyek nagyon egyenlőtlenül sokkal többet vagy sokkal kevesebbet fizetnek be, de hát sokkal fize- kevesebbet szerintem más alapok esetében ez kiegyensúlyozottabb. Tehát a kérdés az, hogy ez milyen kritériumnak felel meg. Van-e a bizottságnak valamilyen kritériuma? Mondja-e a bizottság az, hogy nem lehet korlátlan módon részt vállalni egy adott alapból, hiszen ez egyenlőtlenséget jelent a jelenlét tekintetében, és szeretném tehát tudni, hogy a bizottság ezt megállapította-e. Yes, thank you very much for this. Köszönöm szépen ezt a kérdést a vagyonkezelési alapok műveleteit illetően. Ezt az előző költségvetéssel kapcsolatban már megbeszéltük, de nagyon hasonló témákat tudjuk megval- megvitatni a határellenőrzés és határigazgatás tekintetében is, amit a vagyonkezelési alapból finanszíroznak. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy a vagyonkezelési alap nem finanszíroz szigorú értelemben vett határellenőrzést, hanem inkább a kezelési határigazgatási műveletekről van szó, amelyeket igyekszünk több partnerországban támogatni. És mindig támogatjuk támogatjuk tulajdonképpen az úgynevezett puha kapacitásokat annak érdekében, hogy jobban tudják igazgatni a határaikat, és nem pedig a kemény határellenőrzést, katonai vagy harcászati kapacitásokat a partnerországokban. Tehát szeretnénk mindig szem előtt tartani azt a tényt, hogy a műveleteinknek, a vagyonkezelési alappal kapcsolatos műveleteinknek a nagy része vagy az egésze megfeleljen a DAC-nak vagy legalábbis hivatalos fejlesztési támogatásként lehessen azokat bejelenteni. Ami tehát a tényleges határellenőrzést illeti, én itt csak azt javasolnám, hogy ezt a tagállamokkal kellene megbeszélni, nem pedig velünk a vagyonkezelési alappal kapcsolatos műveletekben, hiszen ezt a szabályt tartjuk szem előtt. Természetesen itt nem a költségvetésből finanszírozzuk a katonai műveleteket, hiszen ezt nem is tehetjük a szerződések értelmében. De igyekszünk a vagyonkezelési alap esetében is elkerülni, illetve az EFA műveletek esetében szintén. Ami pedig az egyes országok szerepvállalását illeti a vagyonkezelési alapoknál, az el, tulajdonképpen az eleinte igyekeztünk, igyekeztük meggyőzni a tagállamokat, hogy feleljenek meg a vagyonkezelési alapban az fa ból vállalt résznek, de ez az általános részvételi felhívás, ez nem volt kimondottan eredményes, tehát az arány az uniós költségvetés, illetve az EFA részvállalása a vagyonkezelési alapból sokkal magasabb, mint a tagállamoké. Úgyhogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy egyelő arányban vegyenek részt, de az a válasz nagyon gyakran, hogy mindenképpen részt vesznek a vagyonkezelési alapban, hiszen az FA-ba befizették, a költségvetésbe befizették, most pedig mondjuk, hogy már jobb a megközelítésünk, legalábbis szeretnénk jobb megközelítést, erre törekszünk, szeretnénk koordinálni, és jobban megtárgyalni ezt a tagállamokkal, hogy hogyan vehetnek részt, nem általános befizetéssel éljenek a vagyonkezelési alapba, hanem hogyan tudnak hozzájárulni a konkrét programokba, programokhoz, amelyeket a vagyonkezelési alapon belül valósítunk meg. Például nemzetközi migrációs szervezettel kidolgoztunk egy programot, Líbiában, Nigerben, Csádban, ahol a menekültek önkéntes visszatérését támogatjuk, illetve a gazdasági társadalmi életbe való visszailleszkedésüket. Tehát ez a konkrét program egy konkrét szervezettel és partnerekkel, ez talán jobb, és már most jobb keretet biztosít a vagyonkezelési alapnak jobb része, amelyhez szívesebben hozzájárulnak a tagállamok, tehát konkrétabb részvételt várunk, konkrétabb programokra, ami növeli majd a tagállamok részvételi arányát. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A jelentéstevő szeretne -e még hozzászólni? Igen. Röviden az kell, hogy legyen a célunk, hogy a számvevőszék által megalapított 3,3%-os hibakvótát csökkentsük. Ehhez azonban nagyon fontos a kifizetéseket jobban ellenőrizni. Született ezzel kapcsolatban egy konkrét javaslat ma, de ha ebben gondolkozunk, ne felejtkezzünk el a rugalmasságról illetve arról, hogy a több éves pénzügyi keret és ben és 2020 után, a kotonói egyezmény után mi történik. Tehát erre is figyelni kell, meg a hibakóták csökkentésére is, tehát még sok munka vár ránk. Köszönöm. Elnök, biztos úr, ez nem fenyegetés volt, ez egy kérés volt. Akkor a következő napi rendi pont a Lazaroli úr által tartott beszámoló arról, hogy a fejlesztési alap pénz mennyiséget hogyan használjuk fel. Thank you. all. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy ellátogathattam ma ide, és beszámolhatok az Európai Beruházási Bank tevékenységéről, hogy mit értünk el 2016-os év során. Természetesen a fejlesztési alaprégióban végzett tevékenységünknek vannak kiemelt fontosságú területei nevezetesen a magánstruktúra fejlesztése, a klímavédelem és a kölcsönök rendezése, a twinning projektek, a regionális integráció. Ezeket az objekt, ezeket a célkitűzéseket próbáljuk összeegyeztetni a fő célkitűzéssel a területen, ami a szegénység csökkentése, ami a mennyiségi részét illeti a kérdésnek. Tavaly, ha 2015-tel összehasonlítjuk, stabil volt a tevékenység, kicsit csökkent az aláírások száma, 236 6 millióról ki 700 millió fölé csökkent. De ezt kompenzálta azt, hogy a jóváhagyások nőttek 1,1 milliárdról kicsit nőtt ez a szám. Ezen kívül körülbelül 947 millió eurónyit sikerült elhelyeznünk. Általában véve, hogyha megnézzük a portfólióját a banknak, akkor látható, hogy az egyes projektnek a száma csökken. Ez azt jelenti, hogy between the IF facility megállapítható, hogy a saját erőforrásokat hatékonyabban használtuk fel. Ami leginkább jellemző, az az, hogy az úgynevezett Impact Financing Envelope nagyban csökkent. 11 projektünk volt, 90 7 millió eurónyi. Ez egy rekordösszeg, de ezt a borítékot 2014-ben hoztuk létre. És azért használtuk most, mert az úgynevezett AKC migrációs csomagot finanszíroztuk belőle, ezt 2016. szeptemberében állította föl a bank. Ez a csomag a migráció kiváltó okait kívánja leküzdeni, főleg az egyenlítőtől délre fekvő afrikai területeken. Hagy utaljak rá, hogy plusz 300 millió eurónyit jutattunk ebbe a borítékba. Ez nem a tagállamoktól folyik be, hanem ez olyan pénz, amit újra csoportosítottunk a projektvédelme értelmé, ö, érdekében. Aztán 500 millió eurót szántunk az állami szektorok fejlesztésére, két milliárdról 2,5 milliárdra nőtt az összeg annak a pénznek, amit állami projektekre fordítottunk. Fejlesztési lehetőségeket keresünk az alapszolgáltatásokban, különösen a nőkre és fiatalokra koncentrálva, és természetesen azokon az országokon főleg, amelyek a migrációnak a kiinduló pontjai vagy tranzit országok. Ezek a projektek, amiket már rendeztünk ebben a csomagban, hát hagyj, adjak egy kis betekintést ezekbe. Hármat említenek, az egyik Kamerun és a Kongo Demokratikus Köztársaság vidéki területein a telefonszolgáltatásoknak a terjesztése 3,6 millió embert érinti a mobil telefon használati lehetőség terjesztése. Ez egy innovatív módszeren alapszik a napenergia segítségével. Tehát ez egy olyan kontinens, ahol 300 millió embernek nincs hozzáférése alapvető mobil technológiához. Here is the so-called Boost Africa Initiative, uh, which is a joint... Uh, Aztán Afrika konnektivitása az afrikai beruházási bankkal együttműködve több mint 100 millió eurónyi tőkét, alaptőkét biztosítottunk arra, hogy innovatív, inkubátor technológiákat támogassunk Afrika egyenlítő alatti részén, és kapacitást építsünk ezen a területen. Egy másik projektünk a szenegáli projektünk, ami a rizstermelésre és a rizs tározásra vonatkozik. Ha emlékeznek rá, Szenegálban a rizs az alap eleme az étkezésnek. Tavaly szó esett a karib övezeti tevékenységünkről. Hagy emlékeztessek arra, hogy 2016-ban mit tettünk. 2016-ban létrehoztunk egy mechanizmust Jamaikában és a Dominikai Köztársaságban hajtottunk végre mikrofinanszározási projekteket, ez több mint 100 ezer embert érint, ezek kicsi kölcsönök, néha mikrokölcsönök, kezességként, mm, és a távoli területek elérése a célunk. 8,4 millió eurót szánunk a francia polinézia támogatására, a vállalkozásoknak a segítségére a szigeten. Hogy hogy számoljak be az általános tevékenységéről a banknak. Körülbelül 254 aláírást bocsátottunk ki a pénzügyi szektorba. Nagyon sokat KKV-k kölcsönök támogatására, és 400 millió eurót szántunk mikrofinanszírozásra. 56 millió eurót forgattunk alaptőkésítő alapokba. A saját erőforrásaink keretében a bank nagy infrastruktúrális projekteket támogatott, hogy a megélhetést támogassa, ahogy említsek néhányat. 100 millió euró Karib térség áramellátás fejlesztésére, és ezen kívül voltak fontos projekteink, főleg vízellátás, szennyvízelvezetés és az áradások által sújtott területek helyreállítására Szenegálban és Madagaszkáron. Mielőtt lezárom, néhány általános megjegyzésem lenne. Először is Állandóan a bank uh, azon töri a fejét, hogy hogyan uh, fokozhatnánk a tevékenységünket, és hogyan vetíthetnénk előre a várható eredményeket. Tavaly a Global Development Network-el egy új partnerséget hoztunk létre, amely lehetővé teszi a hatás fokozását. Tíz kutatót látunk vendégül az AKC régióból, és biztos vagyok benne, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy fokozhassuk a projektjeink hatékonyságát. A második pont, természetesen a komplementaritást, kiegészítő jellegét és összehangolását a projekteknek nagyon fontosnak tartjuk különösen az AKC régióban. Még az Abidzsáni Afrika csúcs novemberben kiemelt fontosságot tulajdonítunk ennek a témakörnek. Végül a kotonói egyezmény utáni időszakot illetően Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az Ákácsi országokat hogyan támogassuk 2020 után is. És mi legyen a rendszerünk berendezkedése. Katalizátor szerepet szeretnénk játszani a régióban, és a bank továbbra is támogatni kívánja a magánszektort a régióban. meg vagyunk róla győződve, hogy a beruházási keret egy módosítható keret folyamatosan fejlődik, és nincs szükség arra, hogy továbbra is feltöltsük, magától újra és újra adaptálódik a költségvetési sorokhoz, és Hogyha megnézzük ma az erőforrásokat, akkor azt látjuk, hogy 2003 óta az 1 eurós hozzájárulások mindig 9 euróval egészítette ki a bank a fejlesztési alapokban. Ez azt jelenti, hogy 2025-re ez az kiegészítő támogatás 9-ről 15 euróra fog nőni a bank részéről. Tehát ez azt jelenti, hogy az eszköznek a rugalmassága lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távú megközelítést alkalmazzunk. az EU-s erőfeszítések elősegítésében, úgyhogy köszönöm szépen. És természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, most pedig megadom az előadónak a szót, kappelasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a beruházási bank képviselőjének. Ez, amit mondott, hogy egyről 15-re nő majd a kiegészítő eurónak a mennyisége a bank részéről. Ez mutatja, hogy mennyire komolyan veszik a munkájukat. 2,5 milliárd eurónyi alap, ez a költségvetésnek a 8%-a. Ha valóban alkalmazzák, és alacsony hiparátával, Hát mivel ezek bank által ellenőrzött alapok, én abból indulok ki, hogy alacsony a hibaráta. Tehát akkor elérhetjük, hogy a 3,3%-os általános hiba kvótát csökkentsük. És így a beruházási bank különleges szerepet játszhat. Még egyszer nagyon fontos az, hogy az Afrikai Beruházási Bankkal együttműködjenek. Ezt említette, hogy van egy külön projektjük, a Boost Africa projekt, és nagyon jól működik ez a projekt amelynek segítségével az Európai Beruházási Bank a pénztét célzottan alkalmazhatják. Természetesen a legfőbb cél a szegénység csökkentése a magánszektor, az infrastruktúra és a környezetvédelem, ezek alárendelt célok. De megfelelnek az unió célkitűzéseinek, és a támogatott országok az új kihívásokkal, így könnyebben felvehetik a versenyt. Ön említette a telekom beruházásokat <clears throat> Kamerunban, vagy a Dominikai Köztársaságban és Dominikában a mikrofinanszírozási mechanizmusokat. Ezeknek a hátterében mindig politikai elképzelések állnak, és ön említette az AKC migrációs csomagot, amely 2016-ból származik, és hogy ennek keretében a borítékot 11 új projekttel töltötték fel. Én úgy gondolom, hogy a plusz 300 millió eurós támogatás erre egy nagyon fontos eszköz, annak érdekében, hogy a migrációs nyomást csökkentsük, azzal, hogy a kiváltó okait elimináljuk. Nos, azt hiszem, hogy belekontolhatnánk abba, hogy a bank által jóváhagyott projektek nagyobb figyelmet élvezzenek. Köszönöm. Celler kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a beruházási bank részéről. 300 millió eurónyit említett a Malawi Nemzeti Banknak. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek tárolását elősegítsék. Nyilván ez nagyon fontos, különösen mivel a betakarításnak az eredménye nagyon ingadozik. Ami a kormányt illeti, Malawi, Malawi az egyik legkorruptabb ország, úgyhogy hogyan tudják azt garantálni, hogy ez a 300 millió valóban célzottan kerüljön alkalmazásra. Afrikában sokszor láttuk már azt, hogy létrehoztunk ilyen tározó kapacitásokat, de nem olyan körülmények között, mint ami Afrikában szükséges lenne. Én is hozzá szeretnék szólni. A beruházási bank részéről említette, hogy egyről 9 euróra növelték a kiegészítést a bank részéről EU-s költségvetésből származó eurónként. Ez honnan jön? Ez magánpénz, vagy miből származik? A második kérdésem, hogy választják ki a projekteket? Van egy lista? Van egy várakozó lista is? Aztán Ajala Szender asszony természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban szerettem volna köszönetet mondani az Európai Beruházási Bank beszámolóiról, egy projektekkel kapcsolatban, amelyek annyira fontosak, ami a vita előzményeit illeti a beruházási bankkal, illetve a fejlesztési projektekkel kapcsolatban. Az egyik bonyolult pont, ami miatt éveken keresztül terveztük, hogy egy euromediterrán bankot hozunk létre Tunéziában. A nemzeti parlamentek ezt nagyon vitatták, ugyanis mi itt az Európai Parlamentben megkaptuk a támogatást. Az EBB esetében mindig az volt a probléma, hogy ez a bank olyan eszköz volt, amely kitűnő volt, és nagyon jól működött a nagy projektek esetében, nagy infrastruktúrák esetében például, vagy komoly szolgáltatások esetében. Ugyanakkor viszont a mikrofinanszírozás területén, és pontosan ott van szükség arra, hogy a közösségeket, a problémásabb közösségeket támogassuk, például a nőket, akik nagyon sok afrikai országban családfenntartók, és nem elég nekik, hogy valamit eladjanak a piacon, amit a kiskertjükben megtermeltek, tehát a mikrofinanszírozási eszköz lehetőségével kapcsolatban nagyon sok nehézség merült fel a megvalósítása, és sok vita után arra következtetése jutottunk, hogy az EBB külön erőfeszítést tesz azért, hogy konkrét programokat dolgozzon ki ezen a területen. És amikor megnézem ezt a listát, amit megkaptunk, ugyanis egyrésztről az aláír szerződéseket is tartalmazza, hogy általánosságban a 2003-2016 között minden egyes eszköz esetében, az együttműködés tekintetében aggodalommal veszem tudomásul, hogy bár nagyon sok szerződést írtak alá, és itt most a 2003-2016 közötti időszakról beszélek, azonban, hogyha megnézzük az operatív részt, tehát ahol már a pénzt elköltötték, megvalósult a program. Nagyon sok olyan oszlop van a különböző országok esetében, ahol nullát látok az összegeknél, jól lehet a megfelelő szerződést már aláírták, és természetesen a végrehajtásnak semmi nyomát nem látjuk. A kérdés az a bank felé, hogy 2003 óta ugye nagyon sok esetben hiányzik a megvalósítás. A kérdésem az, hogy mi történt, és hogyan szeretnék ezt megoldani. Ugyanis a mikrofinanszírozás az a terület, ahol a családok és a fiatalok csoportjai azok, akik ott vannak a kevésbé látható területeken, fent tudják tartani magukat, el tudják tartani magukat, és ez a mikrogazdaság az, ami az afrikai társadalmak lényegét jelenti. Úgyhogy szeretném tudni, hogy itt mi történik, és hogyan fogják ezeket a nullákat megoldani. Köszönöm. Thank you, thank you, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék reagálni a megjegyzésekre. talán a, az beruházási alapnak a gördülő jellegével foglalkoznék először. Tulajdonképpen ez az eszközök működések, működésének a lényegét érinti. Nyilván van egy adomány, és van egy olyan szint, amelyel tudunk projekteket finanszírozni, talán 800 millió értékben, még a 2020-as időszak után is. Anélkül, hogy további kéréseink lennének a költségvetésre. Ez, ez nagyon fontos szempont. A mezőgazdasági ágazat valóban egy olyan terület, ahol a bank megpróbál többet tenni. Hogyha megnézzük bizonyos országok valós helyzetét, akkor azt látjuk, például Szenegál esetében, hogy 80%-át importálják az ároknak. És látjuk, hogy mennyi mindent kell tenni ebben az ágazatban, ez kapcsolatos a KKV-kkal és a többi. Tehát a lényeg az, hogy többet kell tenni, és a migrációs csomaggal kapcsolatban is láthatjuk azokat az országokat, ahol többet kell tenni. Nos, az, a tőke áttételt illetően a bank a hatás finanszírozási keretben próbált minél többet tenni. 56 millió új kötelezettségvállalások lettek bevetve erre az eszközre. Ezek az alapok általában nem fedik le az összes szükségletet, mint ahogy az alapoknak nem mi biztosítjuk a száz százalékát. Tehát inkább egyfajta befektetőnek a szerepét játszuk, hiszen vannak már jól, jó hírű befektetők, és biztosítani kell, hogy a tevékenység során az elveket figyelembe tartják. De belépnek újabb szereplők is, és pontosan erről van szó, hogy szeretnék ezekben a régiókban bevonni a magánszektort, magánágzatotokat. Ez az tőkeejtételi alap más finanszírozási forrásokkal párhuzamosan próbálja a segítséget nyújtani. Szeretnénk ezzel kell átfedni a hiányosságokat, a réseket, és inkább a hosszú távú fejlesztést támogatni. Ugyanis az elkövetkezendő években bizonyos szakemberek, mint jogászoknak a tipológiáját szeretnénk növekedni látni. Hogyan választjuk ki a projekteket? Megvannak a saját eljárásaink, mind a kiválasztást illetően, és a projektek kiválasztását illetően is a projektvezetőkkel ellenőrzést seket teszünk, és a, az ügyfelekkel kapcsolatban, is nyilvánvalóan megvizsgáljuk a projekteket, nem csak tisztán szem, pénzügyi szempontból, tehát hogy a projektvezető képes e majd visszafizetni az alapokat, hanem megnézzük a gazdasági oldalát is a projektnek. Tehát, hogy valóban jók lesznek a közvetlen hatásai, támogatják az országnak a gazdasági fejlődését? Mindezek olyan kérdések, a, amelyeket, amelyekre felhívjuk a figyelmet, és elsősorban a projekt hatását illetően. És ezen kívül az eredményeket az eredmények mérésének a keretét is javítottuk, és előzetesen megpróbáljuk megítélni, hogy mik lesznek az elvárt eredmények, és aztán megvizsgáljuk, hogy mi történik ott a helyszínen gyakorlatban. Vagy ez, ez a saját magunknak is tanulságokat jelent, de a projektvezetőkkel egy párbeszédet is kialakít, és, és az alapok felhasználását illetően is hasznos. A mikrofinanszírozás nagyon jelentős terület, ezt támogatjuk a hatásfinanszírozást illetően. Elsősorban olyan műveletekről van szó, például a harmadik pénzügyi intézményekkel, helyi ügyfelekkel való együttműködés, a vállalkozókkal való együttműködés. Tehát az említett összegek mögött, és tavaly 44 milliót említettem a mikrofinanszírozás összegét illetően, ez azt jelenti, hogy kis összegekről van szó az egyes elosztásoknál 20 ezer és a többi. Tehát nagyon-nagyon sok projektet támogatunk. Na most a pénz hogyan jut el? Ez bizony időt vesz igénybe. Néha biztosítani kell, hogy a, a partnereket képezzük is tehát épp ezért egy technikai tanácsadási szolgálatot is felállítottunk, azért, hogy meglegyenek ezek a társaink a kölcsönadás területén. Ugyanakkor bátorítok az eredmények. Tavaly egy milliárd példa nélkül álló összegekről e volt szó, előtte való évben csak 500 millióról volt szó, tehát elkezdett, elindult ez, nyilván mi feltételeket is támítottunk, mert eredményeket szeretnénk látni, hogy elérjük a szándékoinkat, de már látjuk ott a helyszínen, hogy eredményt érünk el. És ez bátorító. Ennyi. Elnök asszony, nekem az a bajom ezzel, hogy bár jó szándék vezérelte őt nyilván, de nem adott magyarázatot arra, hogy egyes megnyitott kötelezettségvállal, illetve előirányzati sorokban nem látunk eredményeket. Ezért szerettem volna tudni, hogy ez minek köszönhető, és a bank hogyan próbál közelíteni az eredményekhez. Persze nagyon jó a tanácsadás, de azért szerintem az lenne a helyes, hogyha a mikrofinanszírozástól kezdődően, ugye hát a Spanyolországban szintén voltak ezért ezzel tapasztalataink már, de nem annyira nehéz ezt megoldani. A kérdés az azonban, hogy a mentalitás mi. Nyilván, hogyha valaki mikrofinanszírozást kér, akkor nem lehet ugyanúgy elbánni vele, mintha a Santander Bank lenne. Tehát kimondottan mikrofinanszírozásra kellene szakosodni, és a kérdés az, hogy ez hogyan lehet megoldani, hogy vannak aláírt szerződések, ugyanakkor viszont 2013-ban, eh, 14 éve volt ez, semmiféle megoldás nincsen. Úgyhogy az a kérdésem, hogy a bank mit tesz szép dolog a jó szándék, de vannak itt olyan szerződések, aláírt szerződések, különösen a mikrofinanszíroznál, mikrofinanszírozásnál nem látunk eredményt. Nulla, nulla, nulla. Ez van beírva a táblázatban. Úgyhogy a kérdés az, hogy a bank ezt hogyan szeretné megoldani. Köszönöm szépen, értem a kérdést, de a megközelítés az, a kiinduló ponttal kapcsolatban most lépjünk vissza egy kicsit, tehát, hogy mi nem a KKV-ket támogatjuk, a már meglévő KKV-ket, hanem sokkal inkább a magánszektor finanszírozását támogatok bankokon keresztül. A bankok pedig nagyon jó munkát végeznek, de nem feltétlenül kezelnek nem vetétlenül foglalkoznak a lakosság bizonyos rétegeivel, mint például a mikrofinanszírozás. Ez egyértelmű volt néhány évben, és de ennél tovább kell menni, és amikor tovább megyünk, akkor olyan partnerekkel kell együttműködni, amelyek még nem alakultak ki, nincsenek, nem rendelkeznek olyan szakmai tartalommal, mint mondjuk egy már meglévő bevált bank, nincsenek megfelelően kialakult hálózatai, úgyhogy ez igaz, nyilván sokkal munkaigényesebb, sokkal munkaigényesebb, hogyha eh, kapcsolatot felveszünk vele, elmagyarázni azt, hogy mit várunk tőlük, illetve a beszámolói szabályok tekintetében. Tehát a szerződés az már ott van, azonban szintén a partnerek tekintetében szelektívek vagyunk, ugyanis ez nagyon különbözik attól, hogy ötödik alkalommal ugyanahoz az, ugyanannak az intézménynek adunk kölcsönt, de úgy tűnik, hogy nem értik pontos, és ők már értik, hogy mit akarunk tőlük, ugyanakkor viszont vannak új partnerek, akik még nem tudják, úgyhogy a mikrofinanszírozás pont ilyen terület, és ez időigényes. Persze én is örülnék neki, hogyha az allokációk azonnal megvalósulnának, ez üdvözlendő lenne, de egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ezeknél az intézményeknél sokkal több időt igényel. De én azt gondolom, hogy ez olyan idő, amit érdemes erre fordítani, és olyan pénz, amit érdemes elkölteni, mint például a műszaki segítségnyújtásra. Ami pedig egy hitelkérelem minőségének megítélését illeti egy olyan partnernél, amely lehet, hogy még nem is nyújtott be éves beszámolót. Tehát egyszerűen érteni kell, hogy hogyan működik ott az üzleti ágazat, nyilván túl kell lépni azon, hogy milyen biztosítékot kaphatunk. Ezért ez nagyon-nagyon igényes, időigényes. Mikrofinanszírozás eh, allokációja tekintetében azt mondhatom, ez töredéke annak, amit ráfordítottunk erre a területre. Nagyon munkaigényes, de kifizetődő ugyanis e régiókban nagyon komoly részét támogatjuk ezzel a lakosságnak. A másik kérdése is válaszolnak, kérdezi az elnök asszony. In Malawi. The leverage. A tőkeáttételre gondoltam, mondja az elnök asszony. Igen, a tőkeáttétel az egyes műveleteknél kérdezi? ez olyan dolog, amit hogyha ugye egy projektet finanszírozunk, szerintem ez projekt szinten lehet. Nem. Én a magántőkével kapcsolatos tőkeltételi irányt kérdeztem. Tehát igyekszünk maximum 20-25%-át biztosítjuk a tőkének időnként. Egyéb hozzájárulásokat is megvalósíthatunk, vagy más beavatkozási módokat alkalmazunk, ami szintén támogatási elemmel rendelkezik. Időnként például egy eh, saját tőke alapnál tudunk beavatkozni, és egyéb beruházásokat is igyekszünk bevonni, hogyha 25-30%-ról beszélünk, akár 70%-os is lehet ez az arány. Azt mondta, hogy egyről 9 euróra növelte a bank a kiegészítő tőkét. Én azt kérdeztem, hogy ez közpénzekből jön, vagy magánbefektetésből? Elnézést kérek, tehát akkor portfólió szinten kérdezte, mindkettő, igaz, tehát amikor egy projektet támogatunk, akkor nem száza, százalékot adunk, tehát a piacról, a kormányhatóságoktól, az egyéb bankoktól kell érkezzen a többi része a finanszírozásnak, úgyhogy ez az egyik oka a multiplikátor hatásnak. Ugyanakkor viszont ezeket a forrásokat visszaforgatjuk. Tehát, hogyha visszafizettek egy projektet, és újra visszajön a pénz, akkor ezt a pénzt visszaforgatjuk hogyha megnézzük például a jóváhagyásokat a beruházási kereten belül, szerintem olyan 6 milliárdos szintet már elértünk, és 2020-ig pedig valószínűleg már a 10 milliárd jóváhagyást érünk el, tehát az erőforrások bőven túlmegy ez, ami az egyes efákban van, és mivel visszajön a pénz, és azokat új projektekhez csoportosítjuk át, szerintem egy fenntartható szintet értünk el, körülbelül 800 millió szinten, ezért nem kell már további erőforrásokat igényelnünk az EU-tól. Igen, de mennyi jön pontosan a magánszektorból? Mert azért kritizáljuk a pénzügyi eszközöket, mert mindig állami pénzt, vagy közpénzt közpénzzel egészítenek ki. Tehát engem érdekel, hogy mi az aránya magánpénzeknek. Hogy adjak egy kis betekintést. Tehát az egyről kilencre növekedés. Én azt mondanám, hogy kevesebb, mint a fele magánpénz. Tehát, hogyha muszáj az embernek lebontani két részre, tehát mi adunk egy eurót, a többiek adnak még négy eurót, és aztán az egészet újra beforgatjuk, a portfóliót újra feltöltjük, tehát én, én ezt tudnám mondani. Genau. Also wir hätten es gern konkret. Zögern Sie nicht uns ein. Elnök, hát akkor nyugodtan írjon levelet a pontos válaszsal erre a kérdésre, mert minket nagyon érdekel ez a kérdés, úgyhogy köszönjük szépen. Celler kolléga, Malavit illetően. Specific question related project. Um, Köszönöm szépen. Malawi a termények tárolása. Igen. Ez egy teljesen magánszektor projekt. A szektorális szakértőink foglalkoznak a mezőgazdasági csapatból ezzel a témával, és tényleg ennek a műveletnek az a célja, hogy finanszírozást nyújtsunk a magánszektornak. és egy olyan szakadékot töltünk be, amit nem csak Malavéban látunk, hanem más AKC országban is, és valóban így megakadályozhatjuk a betakarítás utáni vesztességeket, és így jobbá válik a szolgáltató láncot. Celler úr, hát akkor sok sikert, mert pont Malaviban tudom, és nem új ez a dolog, hogy azért vallott kudarcot, mert azok, akik a projektet le akarták folytatni, nem akartak zsebre tenni megvesztegetési pénzeket, és akkor itt bele is fulladt a projekt. Úgyhogy pontosan ez a probléma Afrikában, amikor megvan a betakarítás, nem tudják eltárolni a terményeket, és utána pedig nincs hol tárolni, aztán pedig az ősi bibliai történet mindenki éhezik. Elnök. A projektek fenntarthatóságát hogyan ellenőrzik? Tudják, hogy mi van azokkal a projektekkel, mondjuk, amik lezártak öt évvel ezelőtt? Van egy nyomon követő rendszer? Vagy csak egyszerűen remélik, hogy minden megy a maga útján? Igen, Kappal asszony. Kevés az idő, úgyhogy egyetlen egy kérdés. Ma hallottuk, hogy 2016-ban nőttek a kifizetések 63%-kal az előző évhez képest. Én szeretnék rákérdezni, hogy miért? És talán egy példát is szeretnék, hogy hova kerültek ezek a pénzek. Um, on the monitoring, uh, we, we, we. A monitorozást illetően Mielőtt egy projektbe belelépünk, akkor átvilágítás következik, erre van egy csapatunk, <clears throat> megvizsgálják, hogy van-e értelme ennek a projektnek, az előnyeit, a hátrányait megvizsgálják, és a pénzt ennek a projektnek a konstrukciójára adják, amelyet meghatároznak, tehát hogy valóban tényleg ezt akarják-e végrehajtani. A monitorozást, tehát a nyomonkövetést rendszeresen tesszük, ugyanis van jogunk arra, hogy megvizsgáljuk ezeket, elmehetünk oda a helyszínre is, és említettem korábban, a, a várt eredmény irány kezelését, ami olyan, mint egy eredményjelző szár, tábla, tehát megfogalmazzuk, hogy milyen hatását várjuk el a projektnek. És akkor utána ezt ellenőrözzük, és összehasonlítjuk az eredeti elvárásokkal szemben. Ezt a projektvezetővel megbeszéljük, és ezt állandóan nyomon követjük, és évente egy dokumentumot is összeállítunk, amely összefoglalja, hogy hol állnak a dolgok, és levonja a tanulságokat, ugyanis ezt az eredményező táblát állandóan hozzáigatjuk, igazítjuk a tényekhez, tehát levonjuk a tanások, tanulságokat. A kifizetéseket illen, ma átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az eredményeket nyomon követjük legalább három évet, évig a projekt lezárása után. És az értékelő ezt, aztán e, e, még ezen idő után is vizsgálja ezt a az eredményeket. Tehát nagyon fontos számunkra, e, még a projektek lezárása után is egy ilyen hosszú távú eredményt látni. A stratégiájunkat a pénzügyi közvetítés illetően azért változtattuk meg, tehát hogy a, a KKV-k és az mikrovállalkozások hozzájussanak a finanszírozáshoz és szerettük volna növelni a hatást, de ez csak akkor történik, hogyha a végső kedvezményezeteket el, kedvezményezetekhez elér a pénz. Ezért a pénzügyi eh, ágazatban dolgozó kollégák most megvizsgálják, amikor egy új eh, hitelről tárgyalnak a pénzügyi eh, közvetítővel, hogy még a projekt aláírása előtt megbizonyosodnak arról, hogy az első kifizetés megtörténik. Tehát már amikor aláírják a projektet, már akkor is lehetséges az első kifizetés, vagy egy évvel utána. Hogyha megnézik, hogy időben hogyan alakultak a dolgaink, akkor láthatják, hogy miért növekedett jelentősen a kifizetéseknek a szintje az utóbbi két évben, és ez a trend folytatódni fog. Tehát nem írjuk alá a hitelnyújtást, hogyha nem győződtünk meg arról, hogy valóban támogatható a jövőben is, és hogy rövid időn belül eljut a pénz a végső kedvezményezettekhez. Köszönöm szépen, többen nem kértek szót. Szeretne az előadó valamit mondani? Es ist alles gesagt worden. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dem azt hiszem mindent elmondtak, köszönetet szeretnék mondani a Beruházási Bank képviselőjének, és várom a jó együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm én is. És azért az egyik kérésemre szeretném írásban kapni a választ. Még meg akartam adni a szót a bizottságnak elnézést. Good morning. Jó napot kívánok mindenkinek! A beruházási eszközök fontos eszközt jelentenek a magánszektor támogatásában az AKC országokban. A bizottság az AKC beruházási eszköz növelését támogatja az EBB-vel való egy szoros együttműködésben, hogy az EU fejlesztési stratégiáját megvalósítsa. És ez összhangban áll a partnere országokkal megállapított célkitűzésekkel, ami pedig a félidős értékelést illeti 2010-ben. Erőfeszítések történtek azóta is a kiegészítő jelleg erősítése érdekében az EBB és a bizottság által finanszírozott projektek között. A bizottság arra biztatja az EBB-t, hogy fokozza erőfeszítéseit a műveletek eh, fokozott monitorozása területén összhangban az EU platform külügyi együttműködési platform szakértő csoportjának ajánlásáival összhangban. A műveleteiben tehát az EBB-nek a kiegészítő jellegre kell törekednie, a kockázat megosztó eszközök jelentős mértékben segítenének abban, hogy a magánfinanszírozást vonzák, programozási szinten pedig a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó iránymutatások, illetve az Európai Bizottság és az EBB közötti koordinációja, illetve ennek művelete az egyik fő irányelve az Európai Uniós támogatásoknak. Örülünk, hogy a hatásfinanszírozási borítékba került ez a terület, és az Európai Külső Beruházási Alapot elfogadták, és ezt az Európai Bizottság is fejlesztette, de ezt tovább szeretnénk fokozni a blending tevékenységet, tehát a támogatások keverésének tevékenységét, hogy 44 milliárd euróra fokozzuk 2020-ig a támogatások szintjét Afrikában és az EU szomszédos területeiben, és e külsős, külső beruházási tervnek a lényege, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérjük, ugyanakkor viszont az irreguláris migráció kiváltó okait kezeljük. Az EBB szorosan figyelemmel kíséri a partner országok tevékenységét stratégiai igazgatóságra stratégiai igazgatóság tevékenységét is szeretném is kiemelni a politikai célkitűzések elérése területén. Köszönöm szépen, lezártuk ezt a napirendi pontot. Azt hiszem, hogy az együttműködést azt majd még nyomon követjük. Szeretnénk kicsit tisztában látni. Köszönöm, hogy ellátogattak ide, az előadásra, és ezzel elérkezünk az utolsó napi rendi pontra, ez a 15-ös napi rendi pont. Az ivóvíz irányelvnek a megvalósítása, Bulgária, Románia. Szeretném üdvözölni Pufán urat, aki a számvevőszéknek a képviselője ezügyben, meg is adom ennek a szót röviden. Bonjour, merci, euh, merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Hölgyeim és uraim, ma a jelentésünket szeretném bemutatni. Az állampolgárok egészségének védelme és az ivóvízhez való hozzáférés az Európai Unió politikai körébe tartozott több éven keresztül. A fogyasztóknak az egészségét akarják ezzel megvédeni a vízszennyezettség ellen szemben. Az ivóvíznek a E, esetében meghatározza az irányelv azt, hogy milyen minőségűnek kell lenni az ivóvíznek, a fogyasztásra szánt ivóvíznek, ezt három évente mérik. Ezen kívül egy naprakész információt is rendelkezésre bocsátanak a fogyasztóknak az ivóvíz minőségét illetően. A mi vizsgálatunk a, meg, arra koncentrált, hogy a követeléseket teljesítik-e, és ki van választottunk néhány projektet, a regionális és a koháziós alapok projektjei közül, hogy ezek valóban javítottak-e az ivóvíz minőségén. Megvizsgáltuk, hogy a finanszírozás megfelelő mértékű-e hogy garantálja az infrastruktúrák fenntarthatóságát és az Európai Unió által finanszírozott ivóvíz minőséget. A vizsgálatunkat, az ellenőrzéseinket azon tagállamokra koncentráltuk, akik 2004-ben vagy utána csatlakoztak. Bulgáriát, Romániát és Magyarországot választottuk ki, amely három ország, amely az ivóvíz 50%-os támogatásában részlesülnek. Ez, és ezek olyan tagállamok, amelyek 2004-ben vagy utána csatlakoztak. Azt állapítottuk meg, hogy az ivóvíz minősége jelentősen változott, javult az utóbbi években az Európai Bizottság közelről figyelemmel követte a az irányelv betartását, és 2016 óta a nemzeti eh, jogszabályok eh, eh, a követelményeknek megfelelően alakultak. Ugyanakkor a jelenlegi felügyeletben megjegyz, van néhány megjegyzésünk. A három tagállamban úgy láttuk, hogy a paraméterek nem minden paramétert tartottak be az irányelv szerint. Ezt 70 projekt esetében állapítottak meg. Azt is láttuk, hogy késlekednek az adatok továbbításában, aminek alapján a bizottság megállapíthatja, hogy megfelelnek-e az irányelveknek, irányelvnek és azt vizsgáltuk, hogy az ivóvíz valóban a fogyasztók rendelkezésére állnak. Az ezzel kapcsolatos jogszabályokat beültették a nemzeti jogszabályokba, de a gyakorlatban más a helyzet, méghozzá jelentősen, és általában az ivóvíz minőségével kapcsolatos tájékoztatás nem mindig áll az állampolgárok rendelkezésére az ivóvíz minőségével mindegyik tagállam, eh, tagállamnak foglalkoznia kell, és foglalkozni kell a víz elvesztésével is, tehát a vízveszteséggel. Eh, a szivárgás az elosztó hálózaton eh, gyakori, amikor nem tartják rendben a hálózatot. A tagállamokban több mint 20%-a az év eh, az ivóvíznek eh, elszivárog, eh, de van olyan is, ahol 60%-ot ér el. Ezeket, ezeken javítani kell hosszú távon, és megtalál, megtartani azokat, és karbantartani azokat az infrastruktúrákat, amelyek ezben segítenek Ezeket a tagállamok, ahol mi jártunk, 3,7 milliárd euróban rendet, kaptak a támogatást az Európai Uniótól, és 2020-ra ez 6 milliárd lesz. Ez nem azt jelenti persze, hogy minden szükséges beruházás megtörténik elsősorban Bulgáriában és Romániában. A következtetésünkben meg fogalmaztunk több ajánlást is a helyzet javítására. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes audit, hiszen az a célja, hogy megtalálja a hiányosságokat, hogy ezt az irányelvet megfelelően hajtották-e végre. Nos, a, a jelentéstevőt elhívták egy másik bizottságban a, szab, a szavazásra. Mindenesetre a nevében szeretném megköszönni a számvevőszéknek, hogy eljöttek, ugyanis egy eléggé szokatlan témában kellett beszámolniuk arról, hogy mi történik. A jelentéstevő ajánlásait szeretném felolvasni. Tehát, hogy a monitoringnak a bizottság után a vízirányelvnek megfelelően kellene történni. Sajnos több tagállamnak nem áll nem kellett még jelentenie erről, de a kisvíz ellátási zónákban eléggé nagy az egészségügyi kockázat. Például Bulgárióban látunk egészségügyi problémákat ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan anyagot találunk az ivóvízben, amelynek nem kellene ott lennie, és ez egészségügyi kockázatot jelent. Aztán az infrastruktúra fenntarthatása is nagyon fontos a jelentéstevő véleménye szerint. Tehát ezzel is foglalkozni kell az EU szempontjából. A költségvetésből nyújtott támogatást nem csak erre kell fordítani, hanem a vízellátásra is. Nos, a jelentéstevőnek a kérdései és ajánlásai megfelelnek a számvevőszék ajánlásainak is. A kérdés az, hogy ez a jelentés miért nem foglalkozik a kis ellátási övezetekkel? Miért 13 hossz, hónap hosszú ez a késlekedés, és a pénzügyi támogatás ami az EU költségvetéséből jön, miért nem tesz különbséget tehát mi itt a hozzáadott érték, itt a, nem a nemzeti költségvetésből kellene ezeknek a pénzeknek jönni. Nos, akkor először a bizottság a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget erre a vitára. Mér, miel, még mielőtt rátérek az ön konkrét kérdéseire, szeretnék a jelentés általánosságban reagálni, és szeretném elmondani, hogy a mi szempontunkból nagyon hasznos munkáról van szó, ugyanis az ivóvíz irányel végrehajtásával kapcsolatos szempontok, tehát hogy az EU-ban általánosságban jó színvonalú az ivóvíz, Természetesen vannak olyan problémák, amelyeket a számbevőszék megállapított. Ezek inkább technikai jellegűek, tehát az ellenőrzés, monitoring, mintavételezési gyakoros, gyakoriság, és ez általánosságban a nemzeti hatáskörökbe tartozik, de erre is szeretnék kitérni, hogy ezzel kapcsolatban mit teszünk. A számbevőszék azt is hangsúlyozta, hogy voltak egyéb hiányosságok, például a vízszivárgás, illetve a kis vízellátók esetében a beszámolási rendszer, amit ön is említett, proaktív nyújtás a fogyasztók részére, ez a jelenlegi víz, ivóvíz irányelv hatáskörén kívül esik. Azonban az irányelv frissített elemeit a bizottság is vizsgálja, nagyon részletes felülvizsgálati folyamaton megyünk keresztül, az ivóvíz irányelv vel kapcsolatban egy új javaslatot fogunk elkészíteni még az idei év vége előtt, és ez egyébként a 2017-es bizottsági munkaprogramban is szerepel, és ebben az összefüggésben mindenképpen hangsúlyoznom kell azt a tényt, hogy nagyon időszerű a számbevőszék beszámolója, és nagyon jól csatlakozik saját munkánkhoz, és a munkánkat is irányította, vezérelte a számbevőszék tevékenysége, ezért az jelentés időszerűségéért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon releváns ajánlásokat fogalmaz, fogalmaz meg. A javasolt új jogszabályt megalapozó hatásvizsgálatban már vannak olyan elemek, amelyeket a számbevőszéktől vettünk kölcsön, a saját érveléseink alátámasztásáért, ami pedig azon konkrét aspektusokat illeti, amelyek teljesen az irányelv hatáján esnek, azonban relevánsak számunkra az egyéb vízügyi jogszabályok tekintetében például a vízkeret irányelvnél olyan árazási politikára van szükség, amely a vízfogyasztás költségeit visszatéríti, a továbbiakban is támogatjuk tehát a vízzel kapcsolatos beruházásokat. A javaslatban erre nagyon konkrétan ki fogunk térni, és igyekszünk a azokkal a beruházásokkal foglalkozni, amelyek a vízszivárgás csökkentésére összpontosítanak, és amit a vita elején is kihangsúlyoztak teljes joggal. Ami pedig most a konkrét kérdéseket illeti, amelyek elhangzottak, szerintem az első kérdés az, hogy a bejelentés hiánya a kiszolgáltatók esetében, a kis vízszolgáltatók esetében a jelentés keretébe ez nem tartozik, csak nagy zónákra vonatkozik a bejelentési, illetve a jelentéstételi kötelezettség. Azonban a teljes megfelelési kötelezettség minden zónára vonatkozik tehát a kizónákra vonatkozó bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a kizón, tehát nincsen a kizónákra vonatkozó bejelentési kötelezettség, ezt akartam ezzel mondani. Ugyanakkor viszont igyekszünk időszerűbb és célirányosabb jelentéstételt megvalósítani modern technológiák segítségével, ami lehetővé teszi számunkra az információkhoz való hozzáférést, ami annyira fontos egyébként a fogyasztók tájékoztatásában is, és ön is hangsúlyozta, elnök asszony, hogy ez nagyon fontos téma a polgárok számára, hiszen szorosan kapcsolódik az egészségükhöz, és ezen a területen pedig az átláthatóságot, az információhoz való hozzáférést kell javítanunk, hogy a fogyasztók aggájaira tudjunk reagálni az érintett tagállamok helyzetét illetően különösen. Tehát a felülvizsgálati folyamatban ezt a részt erősíteni akarjuk, és általánosságban is lesz több rendelkezés az átláthatóság vonatkozásában, hiszen érdemes a víz szivárgás problémáját inkább az átláthatóság szempontjából megvizsgálni, ugyanis ahol növelték az átláthatóságot a víz szivárgás tekintetében, ez hozzásegített a nemzeti szintű intézkedésekhez. Tehát ez a fajta nyomás a nemzeti hatóságok részéről egy fellépési kötelezettséget indított el. Nagyobb átláthatóságra van szükség tehát a vízszivárgás tekintetében. El kell ismernünk, hogy ez a szubszidiaritás elve alá tartozik, tehát van ennek határa, amelyen belül mozoghatunk. Úgyhogy ez a vízszivárgás kérdésére adott válaszom, ami pedig azon késedelmeket illeti, ami az ivóvíz minőségével kapcsolatos jelentések nyilvánosságra hozatalát illeti. Elnök asszony is említette, és én is elmondhatom, hogy a jelenlegi irányelv hatáskörébe tartozó, illetve hatály alá tartozó jelentéstételi kötelezettség. Mi három évvel korábbi adatok alapján tudunk információt közéteni jelen pillanatban, nem kielégítő a helyzet, és vizsgáljuk, hogy ezt hogyan lehet javítani valószínűleg úgy, hogy megvizsgáljuk azokat a technológiákat annak érdekében, amelyek segíthetnek abban, hogy sokkal frissebb, aktuálisabb információkat tudjunk nyilvánosságra hozni. Szeretném megköszönni újra a jelentéstevának ezt a kiváló munkát, és hangsúlyozni, hogy a bizottság a lehetőségek szerint megpróbálja az ajánlásokat eh, a saját dokumentumába is, eh, dokumentumába is belevenni, amikor az irányelv felsz, eh, megújításáról van szó, felülvizsgálatáról van szó. Ezek a az ajánlóság ugyanis nagyon sokat segítenek majd a munkámban. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Danke. Köszönöm szépen. Köszönöm a meggyőző nyilatkozatát. Hát én sajnálatosnak tartom, hogy a bolgár, román és magyar kollégák nem voltak itt, és nem hallották ezt a jelentést, mert én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit a népesség érdekében tehetnének ez ügyben. És sajnálom, hogy nem érzik magukat érintetnek. Akkor Pufán úr még egyszer megadom a szót, és Magyarországra kérem, hogy térjen ki különösen. Ön azt mondja, hogy ha jól emlékszem, 26%-kal nőtt a szolgáltatásoknak az ára Magyarországon. Tessék, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megértjük a kértést és a bizottság főigazgatójának a hozzászólását. Minden országban, ahol az ellenőrzést végeztük, a nagy és kis projektekről szó van. Az új technológiákat kell használni, és ugyanakkor az, az állampolgároknak is kommunikálni kell ezeket a munkákat, a víz minőségét, és mi Romániában például az informatikusokkal kialakítunk egy rendszert, egy szoftvert, amely minden adatot átláthatóvá tesz, tehát az interneten publikálja, mindegyik övezetben, ahol munkákat végzünk. Tehát a bizottság segítségével szeretnénk a kommunikáción javítani, hogy ezeket a problémákat a jövőben kezelni tudjuk. Igen, valóban Magyarországon is elvégeztük ezt az auditot, ezt az ellenőrzést, hiszen ez is egy olyan ország, ahol van néhány probléma, és talán a jövőben a kommunikáció az auditorok és a magyar kormány között jobb lesz. Talán a legközelebbi alkalomra már minden rendben lesz. Elnök, tehát a kérdés az, hogy Romániában miért késtek? Ez volt az egyik kérdésem, a második pedig, hogy miért túl drága a szolgáltatás Magyarországon. Válaszolna? Euh, euh, Valóban vannak Romániában olyan projektek, ahol késlekednek a, a dolgok, hiszen ez az én országom, tehát ismerem ezt a problémát, mert néhány hónappal ezelőtt kormányváltás történt, és vannak olyan miniszterek, akik újak, igazgatókat váltottak, és a többi, de hát remélem, hogy az elvesztegetett időt majd behozhatjuk. És minden olyan projekt, amely a vízellátásról szól, az minden politikás, politikusnak fontos, hogyha egy nagy régiót vagy nagy várost igazgat. Tudják, hogy ez az állampolgárok életét érinti, és figyelembe kell venni a vidéki és a városi lakosokat is, mert csak így lehet a helyzeten javítani. Köszönöm szépen. Senki nem kért szót, nekem sincs kérdésem. Úgyhogy ez az utolsó része a mai napinevnek, úgyhogy köszönöm az eszmecserét, és akkor folytatjuk majd e, ezt a kérdést. Legközelebb október 19-én találkozunk, reggel 9 órakor Brüsszelben. október 26-án lesz egy külön ülésünk 9-től 11.45-ig, négy számvevőszéki tag kiel, kinevezéséről, és ö, ma 18 órakor a számvevőszék évfordulóját ünnepeljük, úgyhogy biztos találkozunk. Köszönöm, lezárom az ülést.